Thank you, Col. Thank you, colleagues and Köszönöm kollégák, és különösen szívesen üdvözlöm a nemzeti parlamentek képviselőit. Néhány rövid bejelenteni valóban, mielőtt a parlament közi meghallgatást megkezdjük. A LIBE napirendi pontjai szerint egy új 5.1-es napirendi pontunk lesz a napirenden, mégpedig a trialógus megbeszélések elhállásának a helyzete az Európai Uniós pénzügyi helyzete kapcsolatosan. Ezt 22-én 10 óra helyett 9 órára tettük át, hogyha nincsen a módosításra kapcsolatban kifogás, akkor elfogadottnak tekintem a napirend módosításunkat. A nyelvi kiosztással kapcsolatban sajnálatos módon ír, holvát, dán, észt, görög, lett, máltai, holnap cseh, nyelven sem lesz tolmácsolás, ma a cseh passzív március 16-17-i és július 7-i ülésünki jegyzőkönyveivel kapcsolatban, hogyha nincs senkinek kifogása, ezeket elfogadottnak fogjuk tekinteni. Kedves kollégák és kedves nemzeti parlamenti képviselők, mindenkit szeretettel üdvözlök ezen a parlament közi ülésen az Európai Parlamenti és Nemzeti Parlamenti képviselős részvételével az Európol parlamenti felülvizsgálat és ellenőrzése a témánk. Nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen sokukat üdvözölhetem itt ezen a fontos szakbizottság ülésen. Az európai parlamenti képviselők bizonyára tisztában vannak azzal, hogy a parlamenten belül egyre többet foglalkozunk a biztonság kérdésével. Van egy biztonsági menetrend, és ennek egy fontos fejleménye a biztonsági unió. Egy új biztonsági olyanért felelős biztosunk is van, és jó partnerséget, szoros együttműködést várunk az Europoltól. Sok hozzáadott értékkel rendelkező ügynökséggel kívánunk e területen együttműködni. A biztos remélhetőleg szintén itt fel fog tudni szólalni a mai napon. Milyen hozzáadott értéket kap az Európai Unió a biztonsági menetrendből. Hogyan tudjuk ezt úgy fölépíteni, hogy hozzáadott értéket jelentsen? Mit jelent ez a nemzeti parlamenteknek? Azt szeretnénk, hogy ez egy élénk és tartalmas vita legyen, ezért is nagyon örülök annak, hogy eljöttek ilyen nagy számban az Európai Parlamentbe. 46 nemzeti parlamenti képviselő van itt velünk, 23 különböző tagállamból, és egy európai gazdasági térséghez tartozó államból is. Ez is mutatja azt, hogy a nemzeti parlamentek mennyire érdeklődnek a mai témánk a biztonság iránt, és ezen belül is az Európol szerepe iránt. Kollégák, azonnal szeretnék is tovább lépni az első szekcióra, mert nagyon kevés időnk van ma délután az eddigi lefolytatott párbeszédekkel kapcs, vagy párbeszédeim alapján a képviselőkkel azt a következtetést vontam, hogy nagyon sokan szeretnének hozzászólni a vitához, úgyhogy azonnal kezdjük is meg a munkát az első szekcióval. Mi is a biztonsági unió, hogyan tudjuk ezt megvalósítani, és az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek mi a szerepe, ebben mi az Európolnak a szerepe, az információ megosztás, a bizalomépítés szempontjából különösen az Europol, tehát az első témánk, és nagyon nagy öröm, hogy Julian King biztos, illetve Rob Wainwright is itt van velünk, aki az Europol igazgatója. Az ő felszólalásaik után nagyon bonyolult formula szerinti kérdés-válasz rész következik. Kérem, hogy ez ne tántorítsa el a felszólalókat. De hogyha úgy érzik, hogy nem kaptak szót, bár szerettek volna, akkor jelezzék. A nemzeti parlamenti képviselők számára az lesz a feladat, hogy az egyik ilyen kártyával jelezzék azt, hogy szeretnének hozzászólni. Ennek az az oka, hogy így fogják tudni a titkárság képviselő azt, hogy felkívánnak szólalni. De hogyha valamiért véletlenül kihagyják a képviselő urat vagy hölgyet, aki föl kíván szólalni, akkor kérem ismét jelentkezzem. Úgyhogy remélhetőleg, a, mivel az európai parlamenti képviselők már jelentkeztek, velük nem lesz ilyen probléma. A nemzeti parlamenti képviselők pedig ezzel a kártyával tudják jelezni a felszólási szándékukat. Kollégák, meg is nyitjuk tehát a vitát rövidesen de még előtte emlékeztetnem kell mindenkit arra, hogy lesz egy harmadik felszólalónk is, Tony Ramból, aki az alkotmányos törvényekért felelős szakbizottság elnöke a francia nemzetgyűlésben. Ők lesznek tehát az első szekció felszólalói a kérdés-válasz rész előtt. Először Julian King biztos urat szeretném felkérni, az új biztonságért felelős biztost, hogy 10 percben vázolja fel, hogy ő hogy látja az új biztonsági helyzetet, ennek a legfrissebb fejleményeit, és ezen belül az Európa helyzetét. Biztos úr, a szó. Köszönöm. Köszönöm a meghívást erre a mai vitára. Uh, Először is nagyon örülök ennek az eszmecserének. Eh, amelyen nem csak az Európai Parlament, hanem a nemzeti parlamentek is képviseltetik magukat. Az Európai Bizottság az Európai Parlamentnek ez számoltatható. A Biztonsági Unióért felelős biztosként közvetlenül a Libia Szakbizottságnak tartozom beszámolással, ugyanakkor nagyon fontos nekünk az Európai Bizottságban Juncker úr vezetésével, hogy szorosabb együttműködést alakítsunk ki a nemzeti parlamentekkel is és Juncker úr ez irányú vállalását én is teljes mértékben osztom. A múlt héten az észt parlamenttel, a francia országgyűléssel, a német Bundestággal, az olasz parlamenttel és a brit felső házzal is volt az elmúlt hetekben alkalmam eszmecserét folytatni. Remélem az elkövetkezendő hetekben, hónapokban még több tagállam eljutok. Az Európai Bizottságnak a nemzeti parlamentek irányába még nagyobb fok nagyban mértékben elszámoltathatónak kell lennie. Az átláthatóságot szolgálja ez a szoros kapcsolat. A szakpolitikai folyamat érdekeit is szolgálja a nemzeti parlamentekkel folytatott együttműködés. Az uniós ügynökségek munkájára éppen ezért ugyanennek kell igaznak lennie, hiszen a szakpolitikákat mégiscsak ők hajtják végre. Az biztonsági unió kialakításában az Európolnak központi szerepe van az uniós szabályok végrehajtásában. Az új Európol rendelet, amely 2017 májusában lép életbe, új normákat hoz létre az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek általi felügyelet tekintetében. Az Európol megerősített parlamenti felügyelete és ellenőrzése mindenképpen üdvözlendő. Ez az önök munkája lesz, ezért örülök ennek a mai ülésnek, amely egy első lépés annak irányába, hogy a parlamenti felügyelet gyakorlását megvalósítsuk. Nem akarok most itt hosszasan beszélni azokról a veszélyekről, amelyek eh, Európának szembe kell néznie. Ezeket mindannyian jól ismerjük, eh, ezeknek se szeri, se száma. A terrorista veszélyt azt hiszem nem kell leírnom és hangsúlyoznom. Rob Wainwright kollégám és barátom majd eh, bővebben beszél erről kisvártatva. Annyit elmondanék, hogy egy európai dimenziója mindenképpen van ennek, mert a terrorizmus és a szervezett bűnözés nem ismer határokat. A közelmúlt támadásait tekintve láthatjuk, hogy az előkészületek során határokon átnyúló módon készültek fel a terroristák, nem egy tagállamot céloznak ki, céloznak meg, alapvetően az életmódunkat, az értékeinket támadják. Ezért a válasznak is európainak kell lennie. A terrorizmusra, a kiber veszélyekre, a kiberbűnözésre, illetve a szervezett bűnözésre csak egy európai dimenzióval rendelkező válaszsal a, reagálhatunk. Juncker úr ezért érezte úgy, hogy a Biztonsági Unió egy külön európai biztost kíván. Az Europol mindenben, ahogy említettem, központi szerepet játszik, ez az ügynökség abban segíti a 28 tagállamot, hogy a bűnözés, a kiberbűnözés és a, szerv, a terrorizmus szervezett bűnözés ellen fellépjenek. Rab és az Európolnál dolgozók valóban eltökéltek, nagyon jó munkát végeznek. Pán-európai információs rendszer képítését hangsúlyoznám, megfelelő adatbiztonsági rendszer kiépítése kell, hogy ehhez csatlakozzon. A összes tagállam rendőrségével, rendőri szervével, bűnöldöző szerveivel együtt működve tudunk együtt válvetve harcolni a terroristák és a bűnözők ellen. Az új Európol rendelet, illetve lépése előtt is már a szervezetbűnözés és a terrorizmus elleni harc igazi fő alakja az Európol. Az terrorizmus ellenes központ létrehozása például nagyon-nagyon segítette az Európai Uniót mindebben. A Foreign Fighters témájában például a terrorizmus finanszírozásának a témájában, illetve a illegális fegyverkereskedelem elleni harcban ennek a központnak nagyon fontos szerepe van. Olyan elemző központ és adatbegyűjtő központként működik, amelyek a borzasztó terrorista támadások által érintett tagállamok számára különösen fontosak. A kiberbűnözés tekintetében az Europol vonatkozó központja igazából a, a, a, a központi eleme ennek a rendszernek, hiszen a bűnözők ezreiről gyűjt be adatokat, és osztja azokat meg a tagállami bűnüldöző szervekkel, illetve segíti a gyermekek ellen elkövetett ilyen bűncselekmények visszaszorítását. Az Európol emellett a szervezett nemzetközi bűnözés elleni harcunkat is segíti, hiszen alapvetően segítenek eh, nekünk azokat meghatározni, azokat a prioritásokat, amelyek mentén az új cselekvési tervünket föl tudjuk állítani. Az Európai Bizottság segíti az Európol munkáját. Hogyan? Hát például az Európol számára szükséges forrásokat biztosítjuk. Az Európai Parlament támogat bennünket ebben, meg külön örülök. 36 új posztot hoztunk létre az Európónál. A költségvetési hatóságok megállapodtak arról, hogy további 60 embert vehetnek fel az Európolnál a jövő évi költségvetés terhére. Az Európai Bizottság és az Európol pedig elkezdte vizsgálni az Európol igényeit arra vonatkozóan, hogy jövőben hány új emberre lenne szükségük még. Az Európol az emberek is alapvetően bizalommal az emberek körében is bizalomövezi az Európolt, mert úgy érzik, ezt mutatják felmérések is, hogy az alapvető jogok védelmét szolgálja. Ez még a régi szabályok értelmében is nagyon szigorú, robosztus adatvédelmi rendszert működtetett az Európol, talán a legszigorúbbat az egész világon, és ennek erre mindenünk meg is van, hiszen tudniuk kell a bűnüldöző, tagállami bűnüldöző szerveknek, hogy az Európol a megosztott információ jó kezekben van, biztonságban van. Még robosztusabb lesz ez az adatvédelmi rendszer. Az Európai Adatvédelmi Biztosnak eh, külön szerepet számva, amely az Európol általi adatfeldolgozást felügyeli. És és ezért vagyunk ma itt, és ezért olyan fontos ez a mai nap. A közös parlamenti felügyeleti csoport tovább növeli majd az Európol munkájában az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot, ezzel az Európol legitimációját erősítjük. Tehát azt remélem és azt kívánom, hogy együtt a parlamenti felügyelet új szabályait meg tudjuk határozni, hiszen az új rendelet ezt ír elő. Az Európa egy nagyon fontos európai szervezet, az önök segítségével tovább erősíthetjük majd az Európát. Um, Köszönöm szépen biztos úr, ahogy biztos is mondta az Európol rendelet, május 1-től fog életbe lépni 2017-ben. Önök, a nemzeti parlamenti képviselők és mi európai parlamenti képviselők a következő közös ülésünkön részletesen fogjuk megvizsgálni ezt a kérdést azt, hogy hogyan tudjuk felülvizsgálni az Európol munkáját, a nemzeti parlamentek is saját vitát fognak erről minden bizonyal folytatni. Most pedig az Európol igazgatóját szeretném felkérni, hogy az új fejleményekről számoljon be a biztonsági helyzet tekintetében, illetve ahogy a biztos úr is tette, röviden vázolja fel azt, hogy az Európol mit csinál, hogyan működünk együtt az Európol ügynökségeivel. Önnyi a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, Claude, köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, és különösen a Libe szakbizottságnak a támogatásért, amelyet több képviselő részéről kaptunk, és magától a bizottságtól is. És ez hozzásegített az új Europol rendelet véglegesítéséhez, az Európai Bizottságnak és a tanácsnak is nagy szerepe volt ebben, ugyanis ellátok bennünket az kellő forrásokkal. Ugyanígy hálás vagyok a nemzeti parlamentektől kapott támogatásért is az elmúlt hónapok és évek során. A biztosnak is köszönöm a támogatását, amióta hivatalát betölti. Nagyon nagyra értékeljük ezt a támogatást. Komoly segítséget nyújtott a Europolnak hogy megbírkozzunk a komoly kihívást jelentő biztonsági kihívásokkal Európában. Szeretnék néhány perc erejéig beszélni önöknek arról, hogy az, a Europol milyen gyakorlati segítséget nyújt a tagállamoknak ezen fenyegetések leküzdése során. Tudják, hogy végrehajtó hatalma nincs a Europolnak, ez nem egy európai FBI. Mi segítünk a nemzeti hatóságoknak a terrorizmus és a szervezet bűnözés elleni küzdelemben azáltal, hogy összekötjük őket, főleg ami az információ megosztásának kulcsfontosságú szerepét illeti. A jelenlegi rendszer most több mint 750 különböző rendészeti szervet, hatóságot köt össze, az Egyesült Államok, Svájc és Norvégia is részét képezik ennek a rendszernek. Ez egy hatalmas és egyedülálló összekapcsolt rendszer, amely naponta több ezer információt oszt meg a súlyos szervezetbűnözés és a terrorizmus vonatkozásában. Analitikai információt is nyújtunk, és az a célunk, hogy a határon átnyúló jellegű cselekményeket azonosítsuk, és így ellássuk a nemzeti hatóságokat azzal az információval, amely amelyet igényelnek annak érdekében, hogy megállítsák a bűncselekményeket elkövető személyeket és a terroristákat szakértőket is bevetünk. A terrorizmus elleni küzdelem, a migráns csempészet és egyéb területek elleni küzdelem szempontjából több mint 40 országból vannak összekötő tisztviselőink, ők olyan kapacitással rendelkeznek, amelyel a Europol nem, felhasználják a mi hírszerzési információnkat, és több országra átterjedő fellépéseket tudnak végrehajtani. Több mint 40 ezer ilyen ügyről van szó évente, ami keresztül megy a Europol különböző csatornáin. Ma például bejelenthetjük, hogy egy műveletet sikerült lezárnunk. Ez egy spanyolországi ember csempészeti hálózatot tudott feltartóztatni, és több mint 4000 különböző honlapot sikerült lezárnunk, amelyek csempészet és hamisított árukkal, termékekkel foglalkoztak, tehát folynak különböző műveletek most is, ezek pedig konkrét hozzáadott értéket képviselnek a tagállamok által folytatott terrorizmus ellenes és szervezetbűnözés ellenes küzdelemben. Hogyha a statisztikákat megnézzük, akkor látható, hogy hatszorosára növekedett az az információ, amely a Europolon keresztül átfolyik évente, hogyha ezt összevetjük az öt évvel ezelőtti állapottal, és négyszer olyan sok ügyet támogat a Europol, mint korábban. Ez jelentős mértékben magyarázható azzal is, hogy milyen mértékben alakult a fenyegetettség helyzete, globálissá változott, transnacionális jellegűvé vált, és a közös biztonsági unióra nézve ez nagyobb veszélyt jelent. Láthattuk azt is, hogy a terrorizmusnak milyen pusztító hatása van, láthatjuk, hogy a hálózatok hogyan működnek Európában, a támadások számát, illetve az, adat, az áldozatok számát tekintve itt olyan személyekről van szó, amelyek körülbelül 5000-en a helyi közösségekből, Európából mennek Szíriába és a közelkeletre, és egy komoly veszélyt jelentenek a társadalomra nézve. Tehát a terrorista fenyegetettség nagyon komoly vannak magányos elkövetők is, akik nem utaznak külföldre, de ennek ellenére részt vesznek szörnyűséges támadásokban, olyanokban, amelyeket tapasztalhattunk Európában az utóbbi években. A technológia is fejlődött, és az iszlám állam által terjesztett retorika közvetítésében is ennek komoly szerepe van, tehát a terrorizmus fenyegetettsége sokkal komolyabb ma, mint a korábbi évtizedben. És ennek eredményeképpen, ahogy a biztos is elmondta, létrehoztunk egy európai terrorizmus ellenes központot, amely segíthet a tagállamokban, főleg a kritikus információ megosztásában, és összekapcsolja a különböző bizonyítékokat, amelyeket naponta gyűjtünk. Van egy internetes egység is, amely segíti a rendőri szerveket Európa szerte, és ezáltal a közösségi oldalakon a terrorista propagandát könnyebb azonosítani és eltávolítani. A Europolnál a kapcsolattartó pontunk 60 különböző közösségi média platformmal működik együtt, és ott távolítja el évente az információkat, amelyek a terrorizmussal kapcsolatosak. Operatív támogatást nyújtunk, nagyon jelentős operatív támogatást a párizsi és brüsszeli támadások kivizsgálása során a nyomozóknak ez um, segített a különböző hálózatok uh, felkutatásában, és uh, reményeink szerint a jövőben meg tudunk előzni támadásokat Európában. A probléma mm, komolyabbá vált, ugyanis uh, a terroristák a migráns válságot is kihasználták az elmúlt évek során, és kihasználják a menekültek, illetve a migránsok helyzetét visszaélve azok helyzetével, akik 2015-ben vagy 2016-ban jöttek Európába. A becsléseink szerint a 2015-ben érkezett személyek 90%-a egy bűnügyi szervezet közvetítésével jött Európába. Mi úgy gondoljuk, hogy a a migrációs válság mögött embercsempész szervezetek húzódnak meg, és éppen ezért az Európai Bizottság is támogatta az új európai migráns és embercsempészet elleni központ létrehozását. Nyomon követjük azt is, hogy ezek a ezek a cselekmények hogyan kapcsolódnak más a bűnözés más formáihoz, például a kíséret nélküli gyermekek helyzete hogyan kapcsolódik ehhez, és természetesen aggaszt mindenfajta kísérlet, amely a, amelyel a csempész szervezetek megpróbálnak Európában bűncselekményeket elkövetni. Az internetes bűnözés legalább ilyen fontos a tevékenységeink során, hiszen az interneten keresztül folyik a terrorizmus ellenes küzdelem nagy része. A nagyvállalatok elleni támadások szempontjából ugye a bizottság is a múlt héten egy ilyen hacker támadás áldozata volt egy év alatt hatszoros a kár, és azt láthatjuk, hogy a különböző intézmények adatait kódolják, amíg a váltságdíjat meg nem szerzik. Nem csak bankok és intézmények, hanem most már kórházi és egyéb egészségügyi létesítmények is az áldozatok közé sorolhatók. Láthatjuk, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolásával foglalkozó internetes csoportok milyen nagy szerepre tettek szert. A, az internet a az internetes bűnözés szempontjából sokkal jelentősebb felületet biztosít, és a biztonságot fokoznunk kell, és a kapacitást javítanunk, hogy visszaszorítsuk az internetes bűnözést. 2013-ban létrehoztuk az Cybercrime központot, hogy hatékonyabb választ adjunk. Jelenleg 200 különböző nyomozati eljárásban veszünk részt, ezeket támogatjuk, de ugyanígy megelőző kampányokban is részt veszünk. Különböző rendészeti szervek, mint a Europol, valamint a magánszektor együtt működése emelendő itt ki. A kisebb vállalatoknak nyújtunk támogatásokat, amelyek internetes támadások áldozatává válnak több mint 15 millióan látogattak el erre a honlapra, és különböző 2500 dekripciós honlap is működik. Ezek a fenyegetések arról tanúskodnak, hogy a technológia világa egyre inkább globalizálódott, a hálózatok globálissá váltak. A Europol egy sokkal inkább összekapcsolt rendészeti közösség kidolgozásán fáradozik, és tapasztaltuk, láttuk azt is, hogy az adatokat és a technológiákat hogyan lehet felhasználni ahhoz, hogy újfajta választ adjunk ezen fenyegetésekre. Egy modern, innovatív módját kell kidolgoznunk a küzdelemnek az ilyen nemzeteken átnyúló fenyegetésekre és a munkánk ezáltal sokkal összetettebbé válik. Úgy gondolom, hogy a biztonsági unió szempontjából el kell ismernünk, hogy az elszámolthatatósági standardok továbbra is magasak kell, hogy legyenek. Ahogy a biztos is elmondta, úgy gondolom, hogy már most is megfelelő intézkedések vannak hatályban, főleg ami az adatvédelmet illeti, és az ellenőrzés szempontjából is amely, amelynek az ügynökségünk alá van vetve. Egy igazgató tanács irányítja a testületünket, ebben a tagállamok vannak jelen, valamint az Európai Bizottság, és a parlamentnek is számadással tartozunk, ahogyan a biztos elmondta, és hogy az elnök elmondta, én, illetve a szervezetem sokkal inkább nagy felelősséget kell vállaljunk a nemzeti parlamentek irányába. A szervezetünk ezt teljességgel támogatja, hogy a demokratikus legitimációnkat így javítsuk, és nagyobb hitelességre tegyünk szert a nyilvánosság előtt. Éppen ezért a közös parlamenti ellenőrzési csoport létrehozását támogatjuk, és számítunk az önökkel való együttműködésre a jövőben is. Köszönöm szépen, Rob, a felügyeleti kérdésekkel a következő szekcióban még többet fogunk foglalkozni. Most pedig az egyik kulcsfontosságú tagállam következik, amelyet nagyon sok biztonsági kérdés közvetlenül is érint. Dominik Rémbourg, a francia nemzetgyűlés képviselője kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, biztos úr, parlamenti képviselők, néhány szót. Egy olyan nemzeti parlamenti képviselőként szólalok fel, amely, akinek az országát egy nagyon súlyos terrorista csapások érték. Több alkalommal is. Terrorizmus áldozatai lettünk. Több mint 240 állampolgártársunk áldozatul esett ezen támadásoknak. Belgium hasonló cipőben jár, ezért szeretném most fejemet hajtani az összes áldozat és az áldozatok hozzátartozói barátai előtt, nagyon fontos, hogy sem itt, ebben a környezetben, sem világszerte ne felelkezzünk el a terrorizmus áldozatairól. Nemzetközi összefogásra van szükség. Mennyire is fontos ez? Biztos úr is hangsúlyozta, hogy a terrorizmus nem, istel, nem ismer határokat, ez egy nemzeteken átnyúló jelenség. Ezért nagyon fontos, hogy a válaszok is európai szintűek legyenek, és olyan válaszok, amelyek megfelelnek Európa értékeinek. Ezért szeretném üdvözölni azt, hogy a létrejött egy határ, európai határőrizeti egység, illetve a, az úgynevezett PNR rendelet, amivel az utasadatokat tudjuk nyomon követni, illetve a biztos úr is hangsúlyozta azt, hogy nagyon fontos, hogy Európa egységesen és együtt lépjen tovább a biztonság érdekében. Ezért fontos harmonizálni az európai jogszabályokat, azért, hogy a megakadályozzuk azt, hogy katonai vagy terrorista cselekményekkel tudjanak támadást intézni a mi területünkön, a mi állampolgáraink ellen bárkik is. Ezért nagyon fontos az információgyűjtés, ennek a megosztása és megfelelő felhasználása. Azt kívánom, hogy éppen ezért több irányba tudjunk tovább haladni. Az egyik ezek közül a lőfegyverek regisztrációja. Tudjuk, hogy mennyire fontos fellépni az ellen, hogy ezek elterjedebbé, elterjedettebbé váljanak. Előrelépésre van szükség ezen ügyben. valamint a bűnügyi igazságszolgáltatás összehangolása tekintetében is nagyon fontos, hogy jobban együtt tudjunk működni. A különböző tagállamok nagyon fontos, hogy megosszák egymással az információt, támogassák egymást ezeken a területeken, illetve hozzáférjenek azon személyekről összegyűjtött adatokhoz, amelyeket a hotspotokon gyűjtünk össze első körben. Nagyon fontos tehát, hogy az európai hatóságok és az a nemzeti parlamentek is együttműködjenek. Ennek miért van ekkora jelentősége? Azért, mert nem lehet olyan rendőri fellépés, ami egy demokratikus országban úgy zajlik, hogy ezt ne ellenőrizze egy választott testület. Ezért nagyon fontos például a, azon szervnek a létrehozása, ami egy európai és nemzeti parlamenti képviselőket tartalmazó testület, amely be tudja tölteni ezt a szerepet európai szinten is. Nagyon fontos, hogy egy európai és egy nemzeti parlamenti képviselő társelnökei legyenek ennek a testületnek olyan parlamenti képviselők közül kell kiválasztani a nemzeti parlamenti elnököt, aki rendszeresen jön az együttesülésekre, és komoly érdeklődést mutat a témák iránt. Úgy gondolom, hogy jövő áprilisban nagyon fontos, hogy ne kinevezzük, hanem megválasszuk ezt a szemét. Az az érzésem, hogy nagyon fontos tehát, hogy jelentkezzenek nemzeti parlamenti képviselők, akik hajlandóak arra, hogy rendszeresen elutaznak az együttesülésekre, és tudják vállalni ezt a szerepet. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen, Dominik, a politikusoknak mindig kell, hogy legyenek megfelelő motivációi. Kollégák, most a az európai és nemzeti parlamenti képviselő következnek, két nemzeti parlamenti képviselő, és utána egy európai parlamenti képviselő következik, mint ahogy azt szoktuk máskor is az parlament közi üléseken. És a kollégáik által jelzett sorrendben fogom szólítani a felszólalókat. Kérem, hogyha valaki nem hallja a nevét, akkor a lista végén ismét jelentkezzem. Az első kolléga tehát a nemzeti parlamentek részéről Karina Kariman Ali lesz, aki az Európai Ügyekért Felelős Szakbizottság alelnöke, a francia nemzetgyűlésből. Kollégák, azt is meg kell említenem, hogy kérem önöket, hogy maximum két percben hozzá, szóljanak hozzá, hogy minél többen részt vessünk a vitában. Köszönöm szépen, elnök úr! tisztelt előadók felvázolták azt, hogy az Európollal kapcsolatban és globálisan a biztonsággal kapcsolatban milyen kihívások állnak előttünk. Nagyon rövid leszek. Azzal szerettem volna kezdeni, hogy utalok arra a jelentésre, amit 2016 márciusában az Európai Terrorizmus elleni küzdelemért felelős koordinátor adott ki, beszámol arról, hogy nagyon sok haladást sikerült elérni, de még mindig előttünk áll egy csomó feladat. És ezért különösen hangsúlyt fektetett az Európorra, a PNR-re, a Prümi keretre, az Eurojustra, a határok biztonságára. Ezeken a területeken hívott fel bennünket arra, hogy próbáljunk meg tovább lépni, új haladást elérni. Az Europol ügyön belül az Európai Uniós állampolgárokra hívta fel a figyelmet azokra, akik Szíriába utaznak azért, hogy a Daeshez csatlakozzanak. Már 5 ezret is elér a számuk. Nagyon fontos éppen ezért, hogy az interoperabilitás és az együttműködés az európai hatóságok között megvalósuljon, hogy tudjuk azonosítani ezeket a személyeket, mert nagyon veszélyesek. Önök szerint milyen eszközökre van szükség akár anyagi, költségvetési vagy személyi erőforrásokra, amivel a tagállamok, illetve az Európai Unió az erre vonatkozó együttműködést tudná javítani. Illetve milyen nehézségek vannak ezen együttműködés útjában? Ezt már többen is jelezték, hogy nem ez az együttműködés az interoperabilitás előtt milyen akadályok állnak? Az önök véleménye szerint ezek technikai jellegű akadályok, vagy pedig politikai vonakodás áll ezeknek a hátterében a tagállamok részéről, vagy egy új területre van szükség, mm, ami és mi európai és nemzeti parlamenti képviselők nem tudnánk-e egy táblázatot összeállítani, amelynek alapján nyomon követjük, hogy ezen intézkedések, ezen terület, ezen feladatok tekintetében nemzeti és európai szinten milyen előrelépésekre kerül sor, és mire kell jobban odafigyelni. Ez hasznos lenne. Az Europol és ezen belül is a rendelet kérdésére térnék még ki. Egy állásfoglalást mm, fogadtunk el egyhangúsággal a a francia nemzetgyűlésben, és ebben hangsúlyoztuk azt, hogy a rendelet nem elégséges az Európa tekintetében, még például az adatvédelem területén. Egy tagállam az Európai Uniós szervek felé megtagadhatja egy bizonyos adatnak az átadását adatvédelmi okokból illetve harmadik országok felé is megtagadhatja. Sőt, egy éven keresztül egy sor ilyen adatátadást, transfert is megakadályozhat, megtagadhat. Ezzel kapcsolatban szeretnék több választ, egy pontosabb választ kapni. Köszönjük ezt! Emlékeztetném a nagyra becsült kollégákat, hogy a két perc az 120 másodperc, nem képzelt két perc, nem amennyit ön érez két percnek, hanem amennyi az óra szerint két perc. Ha nem tartják magukat az időhöz, akkor nem tudok mindenkinek szót adni. Még egyszer mondom, Brüsszelben a két perc az 120 másodpercből áll. Most pedig a brit felsőház hozzászólója következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A Brexit ellenére az világos mindenki számára, hogy az Egyesült Királyságnak Európával együtt kell működnie biztonsági kérdésekben, ez közös érdekünk. Ezt szerettem volna hangsúlyozni rögtön az elején. Keserű élmények mondatják azt eh, velem, hogy bizony amellett, hogy az emberek alapvető polgári szabadságjogait meg kell védenünk, az emberek biztonságát kell garantálnunk mindenek előtt. Azt is tudom, hogy amikor a magánadatokkal visszaélnek, akkor a biztonság sérülhet, ezért a parlamenti képviselőknek legyen szó nemzeti parlamentről vagy az európai parlamentről, kritikus szerep hárul ránk képviselőkre, hogy megtaláljuk ezt az egyensúlyt a, szab a polgári szabadságjogok és a biztonság között. E- ez a felügyelet a mi dolgunk parlamenti képviselőként. Azt hiszem, hogy nálunk jobban ezt senki nem tudja ezt a felügyeletet gyakorolni. Az Európolt a közelmúltban mi is ezt az e, e, egyezményt mi is aláírtuk. Reméljük, hogy a szoros egyetménykedés az Egyesült Királyság és az EU között e, erősíti az európaiak számára nem csak a szabadságjogaikat, polgári szabadságjogaikat, hanem a biztonságukat is. Nagyon fontos, hogy ez működjön a gyakorlatban. Én minden tömtelhetőt telhetőt megteszek annak érdekében, hogy ez működjön. Tessék, elnök úr, ez bőven 120 másodperc alatt volt. 15 másodpercet be is hozott ő lordsága. Köszönjük. Most az európai parlamenti képviselők következnek. Elsőként Diaz de Meira úr, aki az Európol eh, téma jelentéstevője évek óta, úgyhogy valóban a téma szakértője, spanyol kollégám parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Köszöntök mindenkit, köszöntöm vendégeinket, és alapvetően udvariasságból szólalok fel, illetve szeretnék pontosítani valamit. Ugyanis fontosnak tartom ezt pontosítani. A Europol ügynökség egy alapvető fontosságú eszköz, ami az európai állampolgárok biztonságát szolgálja. Mi komolyan együttműködünk az ügynökséggel, és az ügynökségben teljességgel megbízunk. Pontosítanám a francia kollégát, aki az imént szólalt fel, ugyanis nem, itt nem egy rendelettervezetről van szó, ez egy olyan rendelet, amelyet az Európai Parlament nagy többsége támogatott. 2016. május 11-én szavaztuk meg, tehát a Europol jogi megalapozottsága 2017 májusától egész egyszerűen azt jelenti, hogy nem szükséges ezt a nemzeti jogszabályokba áthelyezni, ellentétben az irányelvekkel. Május után kötelező érvényű lesz a tagállamok számára ennek a rendeletnek az alkalmazása, ami pedig az adatvédelmet illeti, aminek kapcsán aggodalmát fejezte ki az adatvédelmi rendelkezés nagyon szilárd alapokon áll, ahogyan azt a biztos is elmondta, és Erről tanúskodhatnak más kollégák is, akiket látok, ugye Morten Petersen, Giuseppe Ricabras, József és más frakcióhoz tartozó kollégák, akik együttműködtek velem ezen rendelet kidolgozásán. És valóban ez egy olyan eszköz, amely kulcsfontosságú, létfontosságú. Mindaz, ami elhangzott, azzal teljes mértékben egyetértek, és azzal is, amit valószínűleg nem sikerült kifejtenünk az idő hiánya miatt. Az euró hamisításával szembeni küzdelemben is egy nagyon fontos eszköz, és a közös parlamenti ellenőrző csoportot is nagyon fontosnak tartom, és egyébként támogatom a Trojka munkáját is természetesen az Európai Parlament is egyetért ezzel az állásponttal. Amint a közös parlament ellenőrzési csoport megkezdi munkáját, a Europol sokkal demokratikusabb és hitelesebb intézmény lesz, mint most. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Diaz de Meira úrnak. Fonen a svéd parlament részéről következő hozzászólunk. Can you switch your microphone? Ha megpróbálja bekapcsolni a mikrofonját, akkor jobban fogjuk érteni. Eh, panelens eh, betoning av, av eh, samarbete mellan de... Támogatom az elhangzottakat. Valóban nagyon fontos az együttműködés a nemzeti parlamentek, valamint eh, a nemzeti hatóságok, illetve a regionális rendőri szervek közti együttműködés a Europolon keresztül. Az információ csere rendkívül fontos része a mi munkánknak is. A Brexit, valamint az a tény, hogy Európát megkérdőjelezték, mint az együttműködés színterét. Nos, pontosan ezért olyan fontos a demokratikus legitimitás. Ezt ki kell emelnünk az európai együttműködés szempontjából. Ezért gondolom azt, hogy rendkívül fontos eh, az ilyen eh, összejövetel, mint ez a mai, ahol a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament eh, képviselői találkoznak, és megvitatják a Europol munkáját annak érdekében, hogy közös ellenőrzés alá vonhassuk a Europolt. Fontos, hogy ez hatékony, egyszerű és konkrét formában történjen, ez az, ami döntő fontosságú annak érdekében, hogy az európai polgárok láthassák, érezhessék, hogy noha korlátozottak a forrásaink, ezeket a lehető leghatékonyabb módon alkalmazzuk. Örülök annak is, hogy a Europol bizonyos prioritásokat határozott meg. Svédország véleménye szerint fontos pont ezeken a területeken előmozdítani az együttműködést a határokon átnyúló szervezett bűnözés, a terrorizmus, valamint az internetes bűnözés elleni küzdelem. Köszönjük. Dimitri úr, Ciprus si parlament képviselőjében. Köszönöm, elnök úr. A ciprusi parlament szeretne mindenképpen hozzájárulni ahhoz, hogy a megállapított célokat elérjük, az Európolt megerősítsük. Az embereket ugyanis aggasztja a biztonsági helyzet. Ez látható abban is, hogy hogyan szavaznak az európai politikai széna is változóban van. A második világháború óta többé-kevésbé többé stabil politikai széna változóban van. Éppen ezért kell az Európolt megerősítenünk, hogy megmutassuk az európai polgároknak, hogy az Európai Uniónak igenis lehet pozitív szerepe ezen a területen. Ezzel tudjuk az euroszkepszist visszaszorítani. Úgy érzem, hogy az Európolnak meg kell mindent adnunk ahhoz, hogy jobban ellássa a feladatát, a Brexit hatását pedig valahogy enyhíteni kell. Majd meglátjuk, hogy Európollal hogyan működik együtt Dánia a népszavazást követően. A frontex folytatott együttműködés is fontos, hiszen el kell kerülnünk azt, hogy átfedések legyenek ezen a téren, felesleges átfedések. Ez alapvető pillére a biztonsági uniónak, Ciprus Schengennek, Schengen övezetnek nem részese, nem tagja. A terrorizmus kapcsán sincsenek olyan problémáink, mint más tagállamoknak, mégis Ciprus keresi a módját annak, hogy a Schengeni információs rendszerben részt vegyünk, mert szeretnénk el visszaszorítani a terrorizmus finanszírozását is, ez a biztonsági unió egyik prioritása is. Az Európollal szeretnénk együttműködni, erről meg is állapodtunk, annak érdekében, hogy a, az információ megosztásán keresztül javítsuk egymás munkáját. Köszönjük szépen az Európai Parlament ask you. Biztos úr, a következő kérdést szeretném önhöz intézni. Az Európai Bizottságnak megvan a módja arra, hogy a pénzügyi nehézségben lévő tagállamokat segítse a kiberbiztonság terén a munkahelyek ellátásában. A múlt heti kiberbiztonsági konferenciával kapcsolatban tudna bővebben mondani valamit. Az Európa igazgatóját is üdvözlöm itt. A Panama ügyben feltett vizsgálóbizottságban is felmerült az Európol, mi szerint az Európol a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás között Panama, ügy, Panama Papers ügyben, tehát ilyen kapcsolatot talált az Európol. A tagállamok, az érintett tagállamok kérték az Európa segítségét abban, hogy ezeket a hálózatokat felderítsék. Az ember csempészetről is beszélt, hogy a szervezet bűnözést ez mennyire elősegíti. Alapvetően nem mi segítjük a, a szervezet bűnözőket azáltal, hogy legális útvonalakat nem teremtünk a migránsok számára. Mi adjuk tehát az ember csempészek kezébe ezt az új üzleti lehetőséget. Az Európai Bizottság fegyverkereskedelem, illegális fegyverkereskedelem terén végzett munkája tekintetében nagyon komoly lobbizás folyik. Erről mit tud mondani a PNR, a magán járatokatra nem terjed ki. Ha például egy szaudi herceg magángépen érkezik Franciaországban, akkor mi történik? Hiszen tudjuk, hogy tavaly egy ilyen szaudi herceget letartóztattak rengeteg kábítószerrel a fedélzeten. Hogyan tudják azt biztosítani, hogy európai reptereken ne landoljanak ilyen mm, magángépek? Köszönjük, Kari Henriksen Norvégiából. Köszönöm szépen, elnök úr. Meggyőződésem, hogy a parlamenti felügyelet alapvető fontosságú elem minden jól működő demokráciában, és üdvözlöm ezt a lehetőséget, hogy a mai ülésen részt vehetek. Az elmúlt években azt láttuk, hogy sok parlamenti konferencia lett megtartva az Európai Unióban, az ilyen parlamentközi konferenciákban nagyon szívesen részt vesz Norvégia is megfigyelőként, különösen a biztonság és a közös biztonsági és védelmi politika területén, és örülünk annak, hogy rendszeresen meghívnak más parlamenti együttműködési testületekbe is minket. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a korábbiakban Norvégia kifejezte érdeklődését, hogy az új közös parlamenti felügyeleti csoportban szeretnénk részt venni, ami az Europol működését felügyeli operatív együttműködésünk van az Europollal, a Cepollal és az Eurojusztal. És Schengeni tagállam vagyunk, Oroszországgal külső határunk van a Schengeni terület. Te, tehát mi védjük. Emiatt, valamint a földrajzi terület elhelyezkedésünk miatt, illetve a gazdaságunk részvétele miatt a közös piacban nagyon fontos számunkra e parlamenti felügyeleti csoportban való társult részvétel. Ezért, amikor az eljárásbeli szabályzatról beszélnek az új parlamenti felügyeleti csoport számára, akkor remélem, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek is biztosítani fogják azt, hogy releváns, nem Európai Uniós tagállamok megfigyelőként részt vehetnek egy csoport munkájában. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm. Most szeretném a felszólalók listáját lezárni, úgyhogy kérem most jelentkezzenek még, mert már is hosszú a listánk, és szeretnék rövid időt elkülöníteni arra is, hogy az előadóink a panelben válaszolni tudjanak a felvetett kérdésekre. Most Kozmopoli asszony kap szót görögországban Parancsoljon! Köszönöm szépen a szót. Az Europol rendelet nagyon sokat beszél a rend, az ellenőrzésről, a védelemről, az adatvédelemről. A független hatóságok az Európai Unióban és tagállami szinten is ezbe kell, hogy tartsák. A parlament közi konferencia foglalkozik ezzel a témával. Az adatvédelmi biztos pedig fel fog szólalni évente egyszer ezen a konferencián. Azt szeretném tudni, hogy az önök véleménye szerint hogyan tudjuk ezt az ellenőrzést gyümölcsözőbbé tenni, ne csak formális legyen a szerepünk. Sokat kell dolgozni azon, hogy a biztonság érzése kialakuljon az állampolgárokban, de nem szabad ennek érdekében feláldoznunk valamit, és ez nem más, mint az állampolgárok és az állampolgárok személyes adatainak a védelme. Nagyon szűk az a határvonal, amelyen belül meg kell találnunk az egyensúlyt, és a nemzeti parlamenteknek is fontos szerepe van ebben. A rendőri hatóságok önkényeskedése ellen a görög parlament nemrégiben fogadott el egy ö, jogszabályt erre hívnám fel a figyelmüket. A menekültekkel kapcsolatban pedig elmondanám, hogy nagyjából másfél millióan haladtak át Görögországon. Országunk továbbra is biztonságos, de hangsúlyoznom kell, hogy több támogatásra van szükségünk az Európai Uniótól és a többi tagállamtól. Nagyon fontos, hogy a vállalt kötelezettségeiket tartsák be a fogadóközpontok tekintetében is, és azon területeken is, ahol tartózkodnak a menekültek, nagyon fontos, hogy magas életszínvonalat tudjunk biztosítani, mert hogyha rosszak a kondíciók, akkor felüti a fejét a bűnözés. Köszönöm. Most pedig Szilvi Ivonka kap szót az Európai Parlamentből. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a vendégeinknek az előadásaikat. Egy konkrét kérdést szeretnék Wainwright úrhoz intézni méghozzá a kapcsolatban, hogy amikor a menekültügyi eh, csomagról vitáztunk, a Eurodac eh, átdolgozásáról is eh, szó volt, és a parlamenti egyeztetések nem régen kezdődtek, és a különböző tárgyalások során kiderült, hogy a Europol számára úgy tűnik, hogy nehéz a Eurodac adatbázishoz hozzáférést szerezni. Önöknek ezt a nemzeti kapcsolattartó pontokon keresztül kellene megoldaniuk. Itt ugye a holland illetékes hatóságról van szó, ott pedig konkrét adatvédelmi standardok érvényesek. Szeretném tudni, hogy az önvéleménye szerint ez a probléma megoldható lenne-e úgy, hogyha a személyes adatok védelméről szóló irányelv amelynek célja a különböző bűncselekmények felderítése, nyomonkövetése, bűnüldözési célból. Ha ezt sikerül jóvá hagyni, 2018-tól lépne hatályba, és ez összekapcsolódna az új Juradak rendelet hatályba lépésével. Az önvéleménye szerint akkor a Europol számára problémamentes lenne a Juradak adatokhoz hozzáférést kapni? Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük vissza nemzeti parlamentekhez, Vermülen úr, a belga parlament illetékes bizottságának elnöke parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, hollandul folytatom. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kiváló, hogy sor kerül a nemzeti parlamentekkel erre az eszmecserére az Európol témájában. Természetesen nagyon sok tagállam elfogadja azt a tényt, hogy a nemzetbiztonságunk egyik alapvető kérdéséről van itt szó. A nemzetállam 19. századi felfogása egész egyszerűen nem tudja megállítani a terroristákat. Az együttműködés, az információcsere az egyetlen eh, megoldás, Az Europol munkája ezért olyan kiváló és dicséretes. A tagállami kontakt személyek fontosságáról már beszéltünk, körülbelül 60 szociális média platformra utaltak ebben. Kérdés tehát, hogy hány darab virtuális elfogást végeztek ezeken a hálózatokon pontosan, tehát milyen nagyságrendről van szó. A kiberbiztonság tekintetében, amelynek fontosságát nem győzöm eléggé hangsúlyozni, sokat hallottunk erről is, de hát a tény az mégiscsak az, hogy az illegális tranzakciók és adatáramlás nehezen megállítható. Biztos vagyok benne, hogy az Európa kiber kiber egység nagyon sokat segíthet ez ügyben. A PNR megállapodás ratifikációja jelenleg folyik a belga parlamentben. Az európai jogszabály jog jó lenne, hogyha nem csak a repülőtársaságokra, légitársaságokra, hanem alapvetően az utazási ügynökségekre, illetve a nemzetközi vonatokra is kiterjedne. Ezzel kapcsolatban is van pár, két, pár kérdésem, tehát az európai PNR adatcsere hogyan érint az Európolt, milyen szerepük lesz ebben, másodszorban az Európol mit tud tenni annak érdekében, hogy beazonosít megtiltsák azt, hogy a terroristák mikor keverednek a migránsok közé, és kerülnek így e, Európába. Köszönöm szépen, e, elnök úr, a Libe szakbizottságnak, a Trojkának e, gratulálni tudok kiváló kezdeményezése. Ez, ez a parlament közé ülés, ahol a nemzeti parlamenti képviselők ilyen nagy számon vesznek részt az információcsere 90%-a európai szinten hét országból érkezik, tehát ezek számára igazán fontos a megrősített együttműködés. Ezért olyan fontos szerintem, hogy Julian King biztos úr, akinek a országi nagykövetként nagyra becsültünk, tehát hogy ő mindent megtegyen annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen ez a fajta eh, adatcsere. Fontos, hogy az ellenőrző csoport valóban reprezentatív eh, legyen, tehát minden eh, uniós tagállam, eh, minden törvényhozó testülete, alsó-felsőháza képviseltetve legyen ebben. Szerdán ez irányú állásfoglalási indítványt is teszünk majd annak érdekében, hogy a francia szenátus képviselete is megoldott legyen. Kérem, hogy nyugtasson meg, hogy valóban ez, ez nem lesz probléma. Parliament. Az Európai Parlament részéről. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Gomez asszony kollégám utalt erre a lőfegyver irányelvre. Szinte minden félautomata sport fegyver betiltását javasolnák, ugyanakkor az ilyen jogszerűen tartott fegyvereket egyetlen terrorcselekményben sem használtak, és bármiféle bűnesetben nagyon ritkán használnak ilyen félautomata fegyvereket. Inkább katonai fegyvereket, vagy újra aktivált fegyvereket, lőfegyvereket használtak a terroristák, amelyek egyébként is már illegálisak most is, és semmiféle új tiltás ezek tekintetében változás nem hozna. Wainwright úrhoz lenne egy kérdésem. Az ön részéről, az ön tapasztalata alapján tud-e konkrét adatokat mondani arra vonatkozóan, vagy statisztikákat, hogy a jogszerűen tartott félautomata fegyverek elleni nagy Európai Bizottság által hirdetett háború mennyire jogos, mennyire indokolt. Köszönjük Csicsenszkowski úr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 Elhangzott néhány általános magyarázat. És a jövő év során egy nagyobb demokratikus ellenőrzés irányába fogunk elmozdulni, ez pedig lehetővé teszi azt, hogy hatékonyabban küzdjük le a jelenlegi kor fenyegetéseit és veszélyeit, amelyek például a migrációs válságból erednek. És számos területen az Európai Unió körültekintően kell, hogy előrelépjen a további integrációval, de ezen a területen azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes előmozdítani az együttműködést. Volna néhány kérdésem, eltekintve azon fenyegetésektől, amelyekről itt beszéltünk. Vannak-e olyan kockázatok, amelyek a súlyos szervezetbűnözésből erednek, amelyekről kevésbé beszéltünk. Például ami az új pszichoaktív anyagokat, kábítószer helyettesítő anyagokat illeti, ezek több tagállamban előfordulnak, és egy komoly problémát jelentenek. Több tagállam nincs olyan helyzetben, hogy maga megbírkozzon a helyzettel, ezzel a problémával. És tudom azt is, hogy különböző megoldásokat alkalmaznak a büntetőjogi rendszerekben a különböző tagállamok, de nem lenne talán értelme annak, hogy a Europol egy intenzívebb együttműködés keretében ezzel a kérdéskörrel is foglalkozzon. Így azt hiszem, hogy jobban lehetne talán elemezni a helyzetet. Eh, Mrs. Végül Katarina Csenicsi asszony az Európai Parlament részéről kapszott. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Én is szeretnék a jelentéstevőknek és a panelistáknak is köszönetet mondani, akik nagyon sok különböző véleményt, nézőpontot felvillantottak, és gondolatokat arra vonatkozóak, hogy a különböző kihívásokkal hogyan tudjuk felvenni a küzdelmet. Mindig támogattuk az Európolt, és nekem első kézből volt lehetőségem látni, hogy milyen sikereket érnek el. Julian King biztos úrnak is szeretnék köszönetet mondani az erőfeszítéseiért, hogy egy sor különböző bűn cselekedet közöttük a terrorizmus ellen küzd. A Parlamenti Felügyeleti Bizottság szerintem fontosabb szerepet kéne, hogy betöltsön, mint hogy szimplán az Európol működését felügyeli jobb, jobban meg kell értenünk az Európol működését, és hozzá kell járulnunk a szükséges együttműködés támogatásához. Mert szerintem ez az egyetlen lehetőségünk arra, hogy a különböző típusú szervezet bűnözők terrorizmus ellen felvegyük a küzdelmet, és ott van még a kiberbűnözés is. Ez a sor különböző bűncselekmény típus, amiről hallottunk. Ezek közül illetve ezek kapcsán egy kérdésre térnék ki konkrétabban, amire Wainwright úr is utalt. Az Europol vezető szerepet vállal a migránsok között érkező kísérő nélküli kiskorúak problematikájára. Az ő tekintetükben nagyon fontos az információcsere és nagyon sok kockázattal néznek szembe, mikor a kontinensen átutaznak, elmenekülve a szörnyű helyzetből, ami otthon leselkedett rájuk. Milyen védelemben tudjuk őket részesíteni, hogyan tudjuk nyomon követni és segíteni őket? Elnök, köszönöm kollégák. Néhány percünk van a válaszadásra a panelisták részéről. Igazából lehetetlen helyzetben vannak az előadók, nem tudnak minden pontra reagálni. Önök, akik nagyon fegyelmezetten két percben szólaltak csak hozzá, ezeket köszönöm szépen. Tehát ezekben a felszállásokban néhány konkrét kérdést is felvetettek Rob Wainwrightnak, az egyik legaktívabb ügynökség igazgatójának. Elkerülhetetlen volt ez, de nincs nagyon sok időnk a válaszadásra, ezért azt fogom most kérni, hogyha a kollégák itt, a panelisták nem tudnak megválaszolni minden kérdést, akkor válaszolnak ki néhány kulcsfontosságú témát, és ezekre térjenek csak egy rövid konklúzió keretében. Azok a kérdések a nemzeti parlamentek részéről, amelyek nem kerültek megválaszolásra, esetleg írásban megválaszolhatóak lennének, hiszen sajnos nincs túl sok időnk Először King biztos úrral kezdjük, hogyha néhány kulcsfontosságú pontra szeretne reagálni, parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm az eszmecserét is. Azt hiszem, hogy kiváló dolog együtt látni az európai parlamenti képviselőket, a nemzeti parlamentek képviselőivel. Számomra teljesen világos, hogy egy sor témában, amit ma lefettünk, a tagállamok vannak a frontvonalban. Mindazonáltal többet tehetünk európai szinten, hogy támogassuk ebben a küzdelemben, és az ügynökségeiket támogassuk a fenyegetéssel való szembenézésben európai szintről. Ezért várom az együttműködést az Európol működésének a felülvizsgálatában is. A kérdésekben felmerült néhány olyan terület, ahol a jogszabályalkotással tudunk némi segítséget nyújtani. Remélem, hogy e tekintetben gyorsan előre tudunk lépni, és nem csak a CT irányelvet van, mint a Schengeni határkódexet tudjuk modernizálni végéig, hanem véglegesíteni tudjuk a jogszerűen tartott kézi fegyverek kérdéskörét is az Európai Bizottság nem akarja akadályozni a lőfegyverek legitim használatát, például a sportlövészetben, de van néhány kihívás még a végrehajtás területén is. Említették a PNR-t, az utasadatok kérdését. Éppen ma adtunk ki egy jelentőst arról, hogy hogyan lehet támogatni a tagállamokat. Végrehajt, a végrehajtásban 2018 tavaszáig kihívások vannak a tekintetben is, hogy hogyan tudjuk a meglévő információs rendszerinket legjobban, leghatékonyabban kihasználni. Többen említették már az adatvédelem fontosságát, és elismételném azt még egyszer, hogy elkötelezettek vagyunk, és teljes mértékben tiszteletben akarjuk tartani az adatvédelmi és a magánélethez kapcsolódó jogokat. Mert csak akkor, hogyha meg tudjuk győzni az állampolgárokat, hogy a terrorizmus és bűnözés elleni fellépésünk az alapjogok teljes tiszteletben tartásával történik, csak akkor fognak támogatni bennünket ebben a munkában. Van még feladatunkat abban a szempontból is, hogy az információs rendszereinket hatékonyabban használjuk fel, a hiányosságokat felfedjük, és betömjük ezeket a lukakat, A tagállamok és az EU-s intézmények képviselőivel találkozunk hamarosan, hogy folytassuk a munkát, és az információs rendszerek előtt álló kihívásokat leküzdjük. Tájékoztatni fogom önöket az Európai Parlamentben, és jelentések révén a nemzeti parlamenteket is a munka haladásáról. A, kaptam egy konkrét kérdést a kiberbűnözéssel kapcsolatban. Igen, van finanszírozási lehetőség, ami rendelkezésre áll a támogatásra, a tagállamok támogatására, a kiber támadások elleni fellépésben, a támogatásokban, az alapokon keresztül, illetve a stratégiára elkülönített összegekből is tudunk támogatást nyújtani a tagállamoknak felismerem azt is, hogy sokan önök közül nem csak a brit parlament képviselői megemlítették azt a lehetőséget, hogy az Egyesült Királyság esetleg ki fog lépni az Európai Unióból. Ezzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy üdvözlöm, hogy a brit kormány azt választotta, hogy az új rendeletben szeretne részt venni, gyakorolta az erre vonatkozó jogát tehát. Tehát szeretnénk, és szerintem üdvözlendő, hogy szeretnénk részt venni a folyó munkában. Ösztönzöm az összes tagállamot arra, hogy amennyire képesnek érzik magukat, minden erőfeszítéssel vegyenek részt ebben a munkában, amelyel hatékony és fenntartható biztonsági elemeket tudnak tudunk felépíteni egy biztonságos európai térséget, amelynek nagyon fontos része ez az Európa Vénváltúj következik. Rögtön áttérnék a kérdésekre, hogy minél többet megválaszolhassak. Carmen képviselő és mások is azt kérdezték, hogy milyen fajta terrorizmus ellenes információt osztottak meg a tagállamok a Europolral, és hogy az információk nagy része öt tagállamtól származik. Az utóbbi években a helyzet jelentősen javult, minden bizonyal azért is, mert a szörnyű párizsi és brüsszeli támadások ezt ösztönözték. És javítható még a helyzet. Az bizottság interoperabilitással kapcsolatos menetrendje ezt a célt szolgálja, Továbbra is dolgozunk annak érdekében, hogy a hírszerzési információ megosztása optimális legyen a Europollal, itt főleg a rendőrségi szervek és a biztonsági szervek érintettek Európa szerte. Megismételném ezt is, amit Diaz de Mera úr elmondott, nevezetesen, hogy a Europol természetesen tiszteletben tartja a harmadik felekre vonatkozó adatvédelmi kitételeket, mi tehát csak akkor osztunk meg egy harmadik féllel adatokat, amennyiben az azokat benyújtó tagállam ezt jóvá hagyja. Az Egyesült Királyság kifejtette szándékát, hogy bekapcsolódik a Europol rendeletbe. Ez fontos az Egyesült Királyság biztonsága és a Europol munkája szempontjából is, hiszen az Egyesült Királyság nagyon fontos szerepet tölt be a szervezetünkben. Diaz de Mera úrnak és a nemzeti parlamenti képviselőknek is köszönöm a Europol rendelet támogatását. Diaz de Mera úr az egyik atya ennek a rendeletnek. Gomes asszony pedig egy konkrét kérdést tett fel a panamaktákra vonatkozóan. A Europol számos hírszerzési kapocsra rámutatott, az operatív adatbázisunk alapján. Értesítettük a tagállamokat, de senkitől sem kaptunk választ, illetve kérést arra vonatkozóan, hogy nyomozati eljárást kezdjünk meg. Ami pedig a biztonságos és jogszerű utakat illeti, a határvédelem szempontjából van egy másik európai szerv is, amely illetékes a határok védelme céljából, annak érdekében, hogy megakadályozzuk azt, hogy a migránsválság válság kieleződjön. Norvégia kulcsfontosságú partnere most a Europolnak, nagyon jelentős az információt csere, és számos sikeres eredményt is elértünk Norvégia nagyon fontos szereplője, tehát a Europolnak. Kozmopoli asszony azt kérdezte, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni az adat védelem betartását. Ez persze nagyon fontos a Europol hírneve szempontjából. Biztosíthatom, hogy az új rendelet kibővítette az adatvédelmi biztosítékokat. Az adatvédelmi biztos pedig jelentős független illetékességgel bír e tekintetben, meg tudja vizsgálni, hogy hogyan kerül sor az adatok megőrzésére, tárolására a Europolnál. Ő a parlamenthez eljön, és természetesen elszámoltatható a parlament előtt és a különböző jelentéseiről tájékoztatást ad Kaufmann asszony, illetve a juradakhoz való hozzáférés. Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, hogy a 2018-as új rendelet lesz a megoldás, de megfontoljuk ezt a kérdést, átgondoljuk. Az bizottság interoperabilitással kapcsolatos anyaga talán biztosíthatja azt, hogy arányos hozzáférést kapjunk egy másik adatbázishoz, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a bűn elkövetők, illetve a csempészek hogyan próbálják a biztonsági garanciákat alásni az Európai Unióban. A kiberbiztonság és a Darknet ez egyre inkább jelentős a terrorizmus ellenes küzdelem szempontjából, egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk erre, de a rendőri szervek számára nehéz nyomozatejárást végezni a kódolás miatt, és megemlíteném itt azt is, hogy megfelelő adat megőrzési intézkedésekre is szükség van nemzet, illetve európai szinten, hogy a lehető legjobban támogassuk a rendőri nyomozati eljárásokat. A PNR szempontjából a Europolnak konkrét szerepe van a rendelet értelmében, ugyanis bíz, arra ösztönzi a tagállamokat, hogy osszák meg a, az utasokra vonatkozó adatait egymással a Europol mechanizmuson keresztül, tehát arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy a Europol kommunikációs csatornáit használják fel egy célból, automatikusan ellenőrizni lehet a központi adatbázisban az adatokat, hogy megállapítsuk, vannak-e összefüggések. És a terrorizmus, a terroristák áramlásával kapcsolatban is elhangzott egy kérdés. Görögországba tisztviselők mentek, hogy egyeztessenek a nemzeti tisztviselőkkel, és segítsenek a határőrségnek, hogy betartsák a megfelelő európai standardokat a határok ellenőrzése során, és megakadályozzák azt, hogy a külső határokon keresztül terroristák jussanak az Európai Unióba. Végezetül Halánó úr kérdése a lőfegyverekre vonatkozott. Nos, konkrét bizonyítékunk nincs arra, hogy terroristák felhasználtak volna ilyen fegyvereket. Ugyanakkor a jelenlegi irányelv célja, hogy korlátozzák azt, hogy a terroristák bármilyen módon is hozzáférjenek az ilyen fegyverekhez tudomásuk van azonban arról, hogy jogosan birtokolnak lopott fegyvereket, és um, a biztos is elmondta, az irányelv célja az, hogy a katonai célból felhasznált uh, félautomata fegyverek uh, használatát korlátozzuk, Tehát itt arról van szó, hogy lezárjuk a lehetőségeket, és ezáltal megakadályozzuk, megelőzzük azt, hogy a terroristák hozzáférjenek ilyen fegyverekhez. Ez is összefügg a bűnözés, illetve a terrorizmus alakulásával. Ha esetleg átugrottam volna eset, valamilyen kérdést, azt nagyon szívesen megválaszolom. Köszönöm szépen. Azért említettem ezt kollégák mert nagyon sok ilyen parlament közülésen vettem már részt, <clears throat> akár csak kollégáim, és nagyon sokszor bizony frusztráló, amikor ide jutunk már, akkor nagyon sok kérdés torlódik fel, gyűlemlik fel, amire szeretnének választ kapni. De hát egész egyszerűen nincs időnk arra, hogy mindenkinek részletes választ eh, adjanak. Kérem, hogyha megválaszthatatlan kérdések maradtak, akkor azt a titkárságnak jelezzék, és majd megpróbáljuk Önöket az illetőkkel eh, kapcsolatba hozni, hiszen ezek valóban nagyon pragmatikus kérdések eh, voltak, amelyekre érdemes választ keresni és kapni. Záró szóként, hogyha nem bánja, Rambor úrnak tényleg csak a pár szóban, hogyha szeretné lezárni az eddig elmondatokat. Köszönöm szépen, elnök, elnök úr. Felmerült, hogy biztos vagyok-e benne, hogy a ilyen teljesen hatékony módon fog működni. Hát semmiféle rendszer sem működik százszerzőkos hatékonysággal, éppen ezért csak remélni tudjuk ezt. A hatékonyság a rendszer hatékonysága, a nemzetközi együttműködés merült fel, és ugyanakkor ebben a dossziéban fontos az is, hogy a demokratikus ellenőrzés joga megmaradjon, hogy ellenőrizzük, hogyan működik a rendőrség, hiszen a kettő között valahogy az egyensúlyt kell megtalálni, ezt az arany középutat keressük, ezért vagyunk ma itt. Köszönjük szépen. Ezzel végére értünk az első résznek az a tény, hogy egy új időszak kezdődik a Biztonsági Unióban. Ez azt jelenti, hogy képviselőként nekünk kell eldöntenünk, hogy hogy nézzen ki ez a Biztonsági Unió. A Hallhatták, hogy milyen munkát végeznek az Európolnál, és hogy mennyire meg kell erősíteni ezt az ügynökséget. Az Európai Parlamentnek is fontos szerepe van, ugyanis hogy nagyon sok dosszié eh, érkezik be hozzánk. Itt van például a terrorizmus elleni eh, csomag, nagyon sok olyan jogszabályon dolgozunk, amelyek mind-mind érintik ezt a területet. King biztos úrral azt hiszem egyetértünk abban, hogy a végrehajtás mennyire fontos, hiszen mit sem ér a jogszabály, hogyha annak nem szerzünk érvényt. A terrorizmus elleni harc, a PNR, tehát az utasadatcsere, a terrorizmus finanszírozása, pénzmosás elleni harc, ezek mind-mind szerepelnek itt. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos kérdés számunkra. Diaz de Meira kollega is említette az Európa rendelettel kapcsolatban ezeket a nehézségeket. Ez nyit szeretem volna elmondani, most pedig köszönjük a három meghívott előadónknak, Julian Kingnek, Rob Benwrightnak és Dominic Ramborgnak akik eh, az első részben eh, részt vettek. Köszönöm, hogy itt voltak, elfogadták meghívásunkat, eh, köszönjük az elmondottakat, a válaszokat. Egyből szünet nélkül folytatjuk a második résszel kérem, hogy az előadók, a második rész előadói rögtön fáradjanak is ide az emelvényre. Ezzel párhuzamosan fel is vezetem ezt a második részt, kedves kollégák, mert nagyon szorít minket az idő, ezért rögtön a bevezetést is megtartanám. sorry we haven't really built in a, a much of a break here, so I'm just going to continue. Nem nagyon terveztünk be szünetet, és hát szorít bennünket az idő. It's possible. So not so much time for selfies and um, other things. Okay. Actually, I will pause for just a second while the speakers come. Mégis csak egy pillanatnyi technikai szünet. Okay, colleagues, let's, um, let's begin. Uh... Kedves kollégák, kezdjük, illetve hát inkább folytassuk, hogy minél több időnk maradjon. Köszönöm mindenkinek a türelmét. Depth into the whole issue of the scrutiny of Europol and effective and work. Folytassuk tehát az Europol EU parlamenti felügyelete ellenőrzése vizsgáljuk azt, hogy hogyan lehet a Europol Joint Parliamentary Scrutiny Group eh, milyen módszerekkel működhet. Az Európa rendelet hozza létre ezt a felügyeleti vagy ellenőrzési csoportot. Az európai parlamentek eh, elnökeinek konferenciája 2016 májusában megállapodott, hogy lépésről lépésre definiáljuk azt, hogy ez a Joint Parliamentary Scrutiny Group, tehát ez a közös parlament ellenőrző csoport pontosan hogyan működik, beleértve ennek a parlament ülésnek a megszervezését Eh, mit értünk ezen a lépésenkénti megközelítésen, és az eddigi munka mi volt? Elsőként Edita Funtnernek adom meg a szót, aki a Szlovákia eh, Európa ügyi eh, bizottságának az elnöke, és aki egyébként a Európol felügyeleti csoport munkacsoportjának, Trojka munkacsoportjának a munkáját is vezeti. Itt egyébként a Luxemburg, Szlovákia, Észtország és az Európai Parlament vesz részt ebben a munkában. Funtner asszony, kérem, hogy vezesse fel ezt a témát. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, veľmi pekne ďakujem vy. Kedves kollégák, tisztelt elnök úr! A stretnutia na tému Európa. Köszönöm, hogy a Libe Szakbizottság vette a fáradtságot, hogy megrendezze ezt az Európol témájú ülést, hiszen nagyon fontos számunkra az Európol parlamenti felügyelete. Ako viete, pracovná skupina predsedníckej trojky sa skladá z... Ahogy önök is tudják, ez az úgynevezett trojka munkacsoport a luxemburgi, a szlovák és az észt, valamint az Európai Parlament képviselőit foglalja, egyesíti magában azzal a mandátummal jött létre, hogy a JPSG felügyeleti csoport eh, mikéntjét, hogyantját, eh, a működés módszeret itt eh, meghatározzuk. A parlamenti elnökök, a tagállami parlamentek elnökei megállapodtak abban, hogy a lépésenként dolgozzuk ki ezt a folyamatot. Először is minden nemzeti parlamenttel, alsó és felsőházzal, szenátussal, Eh, konzultálva indítjuk ezt. A JPSG modalitásait mindenképpen meg kell határozni, mielőtt eh, jövő május 1-én életbe lép az új Európa rendelet. Tudunk kell, hogy mi az összetétele ennek a felügyeleti vagy ellenőrzési csoportnak, eh, hol ülésezik, miként ülésezik, ki elnökli, és így tovább. A munkacsoport összeállított egy kérdőívet, amelyet minden nemzeti parlamentnek elküldtünk még szeptember 1-én. Három fő kérdéssel foglalkozott ez a kérdőív. Volt egy kiegészítő kérdés is, amely arra kérdezett rá, hogy a nemzeti parlamentek a, milyen tapasztalata rendelkeznek, ha a bűnöző szervek felügyelete el, demokratikus ellenőrzése terén. 25 tagállamból érkeztek e, válaszok erre. A munkacsoport alaposan elemezte a beérkezett válaszokat. A rendelkezésükre álló információk, illetve dokumentumokból kiderül, hogy mennyire sokrétű, sokszínű válaszok érkeztek. Volt bőven véleménykülönbség, úgy tűnt, azzal kapcsolatban, hogy milyen szabályok vonatkozzanak erre a demokratikus ellenőrzést gyakorló Európol csoportra. Kerestük természetesen ezen beérkezett válaszok alapján a, kompromisszumot, megpróbáltuk mindenkinek a véleményét a lehető legnagyobb mértékben beépíteni a javaslat csomagunkba. A kompromisszumaink az új Európol rendeletből indultak ki természetesen, a kompromisszumos javaslatokat ez év novemberében megküldtük minden parlamentnek, ez lesz a kiinduló pontja ennek a vitának. Lássuk az egyes kompromisszumokat szépen egyesével. A most már csak JPSG-ként emlegetett Európa felügyeleti csoport kapcsán alternatívát egyetlen parlament sem javasolt. Egyes parlamentek ugyan úgy vélték, hogy a felügyeletben több parlamenti szakbizottságnak is részt kellene vennie. Alapvetően a többség azt javasolta, hogy a nemzeti parlamentek egyenként nevezzék ki a felügyeleti csoport tagjait, olyanok közül, akik megfelelő tapasztalattal rendelkeznek, és akik az illetékes bizottság vagy parlamenti szakbizottság tagjai. Így megelőzhető a parlamentek közötti különbségtétel és a megfelelő szaktudás is garantálható. Hogy hány tagja legyen ennek a felügyeleti bizottságnak. Egyértelmű preferenciákat nem állapíthattunk meg. A parlament közi együttműködés minden eddig ismert formáját javasoltuk, ugyanakkor a meglévő formátumokat senki sem választotta, igazából egy új formátum mellett tette le a többség a voksát, ezért úgy tűnik, hogy a JPSG vonatkozásában egy teljesen új formátumot kell kidolgoznunk. Egyes nemzeti parlamentek úgy vélik, hogy ennek a felügyeleti csoportnak figyelembe kell vennie azt is, hogy a JPSG-nek működőképesnek, hatékonynak kell lennie, nem állhat túl sok tagból. Figyelembe kell vennünk ugyanakkor azt is, hogy több tagállamban kétkamarás parlament működik. Lássuk tehát a konkrét számokat. Parlamenti zastúpene v po... Jelentős eltérések voltak a javasolt számok között. Egytől hatig változhat, vagy terjedhet az egyes nemzeti parlamenteket képviselő tagok száma, vagy egyes vagy néhány tagja, vagy az egész Libe bizottság is alapvetően részt vehet a JPSG munkájában. Megpróbáltunk természetesen kompromisszumra törekedni, azt figyelembe véve, hogy a JPSG hatékonysága mellett a Lisszaboni szerződés szellemében a tagállami parlamentek és az Európai Parlament közötti egyensúlyt kell, hogy e megcélozza. Nagy örömmel számolok be arról, hogy a munkacsoportunk egy megfelelő kompromisszumot tett az asztalra. Azt javasoltuk, hogy minden nemzeti parlament e, kettő képviselővel képviseltesse magát, hogy a kamarás rendszert figyelembe vegyük, minden a házat, alsóházat és felsőházat is egy-egy ember képviselni, hatan pedig az Európai Parlamentet, összesen 62 tagja lenne egy EPSG-nek, úgy érezzük, hogy ez megfelelő egyensúlyt biztosíthat, egyrészt a nemzeti parlamentek között, másrészt egyetlen nemzeti parlament sem, az Európai Parlament nem jutna nagy túlságosan nagy súlyhoz. Viszonylag mérsékelt szám, már ha a 62-t annak nevezhetjük, biztosíthatja azt, hogy valóban hatékony érdemi munka folyjon. Továbbá, a, hogy hol milyen gyakran ülésezzen a JPSG, és hogy ha az elnökség hogyan alakuljon, erre vonatkozóan is nagyon eltértek a válaszok. Több nemzeti parlament úgy vélekedett, hogy alá kell mindent rendelni a költséghatékonyságnak és a működőképességnek. Nos, a beérkezett válaszokat elemezve arra jutottunk, hogy több része kell osztani ezt a kérdéskört. A parlamentek többsége úgy tűnt számunkra, hogy úgy véli, hogy a JPSG-t az Európai Parlamentnek, illetve a soros elnökséget betöltő ország parlamentjének kellene együttesen elnökölnie az Európol rendelet tükrében arról is hosszasan tűnődtünk, hogy milyen gyakran ülés ezen a, ez a ellenőrző bizottság. Nos, javaslatunk az, hogy, hogy a JPSG feladata időben korlátos, ezért alapvetően az Európol éves tervéről kell beszélniük. Az Európol igazgatójával is egyeztetni kell, ez időkorláthoz nincsen kötve. A JPSG hatékony működése érdekében azt javasoltuk, hogy évi együlést tartson a felügyeleti bizottság, és ha szükséges, akkor akár több napos is legyen a egy-egy ülése. Az elnökség és a soros elnökség, illetve az Európai Parlament látja el a társelnöki posztot. Egy rendkívüli ülés összehívására is lehetőség van. Adott esetben, hogyha ez indokolt, azt javasoljuk, hogy a kötelező éves ülést az Európai Parlamentben kerüljön megrendezésre, a rendkívüli üléseket pedig a soros elnökség szerinti tagállamban kerüljön megrendezésre, már hogyha az Európai Parlament ebbe beleegyezik. Ezek tehát az első javaslatok. Ezekkel kapcsolatban nagyon érdeklődő várom az önök reakcióit. Természetesen az önök javaslatait figyelembe veszük a következő javaslatcsomagban, és december 16-áig, még idén fogjuk ezt közölni a nemzeti parlamentekkel, akik februárig, 2017 februárig nyilváníthatnak véleményt. Pozsonyban kerül elfogadásra majd a április 23-án és 24-én a végső álláspont. Egyelőre ennyit tudok elmondani, mivel Szlovákiában nagyon sürgős dolgom van, ezért 5 óra körül el kell mennem, de kollégáim természetesen maradnak és beszámolnak arról, hogy mire jutottak önök. Um, Köszönöm szépen, mindenki megkapta a javaslattervezetet, ezt kiosztottuk. Az Európai Parlament maga is egy első reakciót fog megfogalmazni Augustin Diaz de Mera, aki már felszólalt Robin Wainwright reagálva is jelentéstevője volt ennek az ügynek az Európai Parlamentben, és most ő panelistánkül kapja meg a szót, parancsoljon. Eh, muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszöntöm a második panel tagjait is. Szeretném az elhangzott információkat eh, némileg kiegészíteni, azt, amit a szlovák elnökség már elmondott. Úgy gondolom, hogy ez hasznos lehet ebben a vitában, amely majd az előadásokat követi. Vannak általános jellegű hírek, információk. A javaslat tervezetemet a Europol előadójaként úgy terjesztettem elő, hogy 2013. júliusában dolgoztam ki az eredeti szöveget, de el kell mondjam önöknek azt, hogy 7 év alatt, 7 éven keresztül dolgoztunk a közös parlamenti ellenőrzési csoportra vonatkozó javaslaton. Én a tanács határozatával kapcsolatban voltam előadó, és a tanács határozata, a tanács döntése az a jogi norma, amely ma szabályozza a Europolt, és ezt fogja helyettesíteni a rendelet, amely 2017. március 1-től lesz érvényben. Mindig is figyelembe vettem, mindazt, amit a különböző nemzeti parlamentek elmondtak, és a brit felsőház észrevételeit különös fontossággal bírtak, mert ezeket több alkalommal megosztották velünk. Részletes egyeztetésekbe bocsátkoztunk, és ennek eredménye most a Europol rendelet 51-es cikkében látható. Ezen keresztül az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek meghatározzák, ahogyan azt tesszük, meghatározzák közösen a szervezetet, és a közös parlamenti csoportot is kidolgozzuk néhány hónap múlva. Ez összhangban van az egyes jegyzőkönyv 9-es cikkével. Ahogyan azt fél órával ezelőtt már elmondtam, a rendeletről a parlament jelen év május 11-én szavazott, és ahogy azt szintén elmondtam már, jövő év május 1-én lép hatályba. Az volt a célunk, hogy megállapodásra jussunk a legalapvetőbb kérdésekben, mint amelyek például a parlamenti ellenőrzési csoportot illetik. A fő kérdések, amelyekre már a szlovák elnökség utalt, azok voltak, hogy hogyan határozzuk meg a tagokat, szám szerint hány tag legyen, milyen összetételű legyen az elnökség, illetve a tanácskozások mikor kerüljenek megrendezésre. Erről kikértük a nemzeti parlamentek véleményét, csak három parlament nem reagált erre a kérésükre. És a kapott válaszokból, valamint az alapján, ami ma elhangzik ebben az eszmecserében, azt hiszem, hogy meg kellene állapodnunk egy megállapodás tervezetben, hogy pontosan fogalmazzak. Ez egy megállapodás tervezet lenne, amelyet majd a az unió parlamentjeinek szóvivői április 23-25-én fognak megvitatni Pozsonyban. Ez ezt nagyon fontos szem előtt tartanunk, ezt az időkeretet, ugyanis az az eszköz, amely kapcsán ma összeültünk, május 1 -e előtt operatív és aktív kell legyen. Hallhattuk az első panel tagjai részéről, hogy milyen fontos szerepet tölt be jelen pillanatban az Europol, és tekintettel arra, hogy milyen fenyegetésnek néz, fenyegetéssel néz szemben Európa, mint például a terrorizmus. Nagyon fontos elismernünk és tartalommal megtöltenünk a Europol munkáját minden egyes területen. És nem elhanyagolható a megelőzés kérdése sem. Előadóként a tanácsi döntés, illetve a rendelet témájában mindig is bíztam az ügynökség munkájában, és egyébként lehetőségem nyílt arra is, hogy megvizsgáljam a tevékenységeiket számos alkalommal a LIBE bizottságban, és szeretném azt is megjegyezni, hogy a Europol igazgató tanácsának tagja voltam 2002 és 2004 között a spanyol királyság kormányának képviseletében. A, az Europolnak nincs kényszerítő hatásköre feladata a különböző rendőri és biztonsági szervek munkájának koordinációja, valamint a személyes adatok felhasználása, és ehhez szükséges egy határozott és szilárd alapokra helyezkedő parlamenti ellenőrzés. Az unió működéséről szóló szerződés 88-as cikke meghatározza azt, hogy az Európol tevékenysége feletti ellenőrzést az Európai Parlament végzi, az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel közösen. Noha a bizottság javaslata 2013-ban e tekintetben nem, e, nem e, volt különösebben kiemelkedő. Én benyújtottam egy módosító indítványt, amelynek a célja az volt, hogy kifejlesszük, kibővítsük a szerződés 88-as cikkét. Az én véleményem az, hogy a demokratikus ellenőrzés nagyon fontos, és az is fontos, hogy ezt közösen végezzük az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel válvetve, és az Európol feladata a tagállamok rendőri szerveinek munkáját támogatni, koordinálni, és az Europol hatékonysága a tagállamokból ered, éppen ezért nagyon fontos ez a demokratikus ellenőrzés. Tehát megint csak ez az ellenőrzés azt is jelentheti, hogy fokozódik a bizalom. Ez ugyanis egy gyenge pontja az Europolnak. Bizalomra van szükség annak érdekében, hogy megosszuk egymással az információkat. Az unió tagállamai hatékonyak és gyorsak, amikor a bűnöldözésről van szó, de sokkal inkább együtt kell működnünk a megelőzés terén. Hogyan? Úgy, hogy megosztjuk az információt. Túllépve olyan nyilatkozatokon, mint amelyeket most én is teszek itt ebben a pillanatban. Említettem, hogy a tárgyalások során aktív szerepet vállaltam, hogy meggyőzzem a tanácsot és a bizottságot is, és életbe léptessünk egy megfelelő mechanizmust, amely operatív és hatékony a demokratikus ellenőrzés szempontjából. Ami pedig a kérdőiben található kérdéseket illeti, a tagok kiválasztása, számszerű, számszerinti összetétel, az elnökség, hol kerüljön sor a találkozókra, és hány találkozóra kerüljön sor, az Európai Parlament és az előadó számára a legfontosabb az, hogy ez a parlamenti ellenőrző szerv három jellemzővel bírjon. Egyrészt kicsi legyen, specializált és hatékony. Észszerű kell, hogy legyen a mérete. De szeretném hangsúlyozni, szeretném hangsúlyozni, hogy a 88-as cikk nem rendelkezik az arányosságról az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek között. Pusztán arról rendelkezik, hogy paritásos legyen, tehát a parlament, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek. A tagok az érintett téma szakértői kell, hogy legyenek. Hallottuk, illetve ismerjük a válaszokból, hogy milyenek a vélemények. Ezeket természetesen tiszteletben tartjuk. Elhangzott olyan vélemény is, hogy részt vehetnek más bizottságok tagjai, akik nem rendelkeznek kellő szakértelemmel. Az elnökség feladatait közösen, el, közösen kell, hogy ellássa a soros elnökség, valamint a parlament. Van azonban itt egy kérdés, ami nem szerepel az átmeneti megállapodásban, ebben a kompromisszumban, de mindenképpen kívánatos lenne a jövőben a hatékonyság érdekében. Kellene, hogy legyen egy állandó titkárság. És érthető okokból kifolyólag logisztikai és anyagi megfontolásokból az Európai Parlamentben kellene, hogy legyen ennek a központja, a tormácsolás és a fordítás biztosítása szempontjából, és ez ugyanis kulcsfontosságú az általunk végzett munka szempontjából. Lehetőségünk nyílik most arra, hogy most első alkalommal egy valós és megfelelő demokratikus ellenőrzést gyakoroljunk a Europol felett, éppen ezért egy megfelelő, realista kompromisszumot kell kidolgoznunk közösen. Mit jelent ez? Én szolidaritást vállalok a trojkával, ami az Európai Parlament részvételét illeti ezen ajánlásokban, egyfelől, másfelől pedig azért vannak fenntartásaim, és ezek a fenntartásaim, ezek olyanok, hogy kifejezhetjük őket a jövőben a különböző viták során. Ma már Hallottam azt is, hogy egy tagállam módosításokat fog benyújtani. Rendben, hát ez az az út, amelyen haladnunk kell, valóban így kell eljárnunk. Én is felvetnék különböző módosítókat egyébként. És végezetül ami a különböző feladatokat illeti, amelyeket a szlovák elnökségtől hallhattunk. Nos, a feladatok nem képezhetik vita tárgyát, ezek a feladatok ugyanis egyértelműen meg vannak határozva az Európa rendelet 51-es cikkében. Nagyon hálás vagyok Önöknek a figyelmükért. Ez egy nagy megtiszteltetés számomra. Azt is szeretném megköszönni, hogy eljöttek, hogy itt vannak, és engedjék meg, hogy Röviden elmondjak még a spanyol parlament kollégáinak, és megköszönjem, hogy eljöttek. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Diaz Demera úr. Most szeretne hozzászólni? Nem később? Jó, jó. Köszönöm szépen, köszönöm az elemzést és a konstruktív bírálatot a javaslattal kapcsolatban, ez nagyon komoly segítség. Most pedig a német Bundestag perspektíváját fogjuk megismerni. Anita Schaffer, a belügyi bizottság képviselője fogja ezt elmondani nekünk. Üdvözlöm és parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Ma azért találkoztunk, hogy megvitassuk egy új parlamenti demokratikus ellenőrzés alapjait az Európol vonatkozásában. Mindannyian, mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ennek a hivatalnak most milyen fontos szerepe van, és ezért is a parlament közi együttműködés ezen szakaszát nagyon komolyan vesszük. Egy közös feladatnak tartom számunkra azt, hogy a parlamenti ellenőrzést, ahogyan az a Lisszaboni szerződésben is szerepel, kialakítsuk, és ezáltal sikerre vigyük, és így hozzájáruljunk a Europol sikeréhez is. Így most első alkalommal az Európai Parlament, valamint a nemzeti parlamentek közösen egy európai végrehajtó ügynökség felett gyakorolhatnak ellenőrzést. Ez egy új, szinte már történelmi lépése, szakasza a parlamenti együttműködésnek. Eddig a parlament közi együttműködésünk az állandó testületekben valósult meg, mint például az állandó kül- és biztonságpolitikai um, együttműködés uh, terén. Éppen ezért most először is uh, szeretnék a kollégáim nevében a Bundestagból köszönetet mondani a Trojkának, valamint uh, különös tekintettel a szlovák elnökségnek az eddig végzett munkáért a parlamentekkel való konzultáció, valamint az általuk előterjesztett javaslatok alapján a jövőbeli közös ellenőrző hatóság alapjait elkezdték lefektetni, lesznek további javaslatok. A Bundestag is hozzájárul ezen javaslatok kidolgozásához, és szeretném most ezeket megosztani önökkel. Ugyanakkor ugyanígy köszönettel tartozunk az Európai Parlamentnek, valamint a nemzeti parlamenteknek, amelyek számos nagyon jó megfontolással részt vettek a konzultációban, és most el is jöttek ide. A Bundestag szempontjából örvendünk a Trojka javaslatának, amely értelmében az ellenőrző testület tagjait tagjai a parlamentektől független személyek lennének, szakértői a témakörnek. Ugyanakkor azt is javasoljuk, hogy az ellenőrző testület tagjai az érintett parlament hivatali idejére legyenek kinevezve, hogy a szakértelem, valamint a munka folytonossága biztosított legyen, és létrejöhessen egy szakértőket tömörítő hálózat, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Az ellenőrző testület tagjai fontos, hogy megismerjék egymást, és a közös tapasztalataikat össze tudják így gyűjteni, meg tudják osztani ezeket egymással, ami pedig az ülések rendszerességét illeti, a Trojka évente egy ülést javasolt, szükség, illetve igény esetén egy további találkozóra is sor kerülhet. A nemzeti parlamentek több mint a fele, így a német Bundestag is, Évi két ülés mellett tette le voksát. Az ülések ezen gyakorisága a feladatok jellegére való tekintettel, illetve az Europol rendeletre való tekintettel szerintem mindenképpen megfelelő lenne. Az eddigi állandó értekezletek, mint például a 13-as cikk találkozója, vagy a kozák hat hónaposan valósul meg, és megosztja egymással a bevált gyakorlatokat. Ezen túl azonban egy további ellenőrző testület is kellene, hogy találkozzon, amikor, és amikor például előre nem látható körülmények merülnek fel, rendkívüli jelleggel is össze lehetne hívni üléseket. Hogy a munkaképességet, a működőképességet biztosítsuk, észszerű lenne, hogy a konkrét kérdésekben munkacsoportokat lehessen létrehozni. Mindenképpen az objektivitás, illetve a szakavatott demokratikus ellenőrzés a fontos, ami pedig az összetételt illeti, ezt nagyon fontosnak tartjuk. A Trojka azt javasolta, hogy minden nemzeti parlament két képviselőt delegáljon, illetve két kamarás parlamentek esetében egy-egy szemét és hat képviselőt delegálna az Európai Parlament. A demokratikus ellenőrzés ugyanakkor azt is feltételezi, hogy a létrehozandó parlamentközi konferencia a nemzeti parlamentek valamint az Európai Parlament összetételét figyelembe veszi. A nemzeti parlamentek, amikor választattak a trojka kérdőívére, azt sugalják, hogy minden nemzeti parlament legalább négy képviselőt delegáljon. Ez az álláspont az, amely a Bundestag válaszában is szerepel. Ezekről a kérdésekről ma részletesen vitáznunk kellene, és meg kellene ebben állapodnunk. A hatékonyságot nyilván nem a tagok száma fogja meghatározni, hanem az, hogy milyen célokat tűzünk ki magunk elé, illetve milyen munkamódszerek alapján dolgozunk, ezért ma ezeket is meg kellene vitatnunk. Tisztelt kollégák! Engedjék meg, hogy néhány további pontra is kitérjek. A trojka ugyanis ezeket a konzultációban nem említette meg explicit módon, de a Bundestag számára ezek fontosak. A gyors fellépés mindenképpen fontos, ugyanis az új Europol rendelet már 2017. május 1-én hatályba lép. Én ezért azt javaslom, hogy a további lényegi kérdéseket az ellenőrző testület munka módszerével kapcsolatban addig tisztázzunk, mert csak így lehet a megalakulását követően, csak így kezdheti el megalakulását követően a munkáját hatékonyan. Ne essünk abba a hibába, mint amelyet már elkövettünk más parlamentközi konferenciák esetében, amikor éveken keresztül vitatkoztunk szervezeti problémákról, amelyeket korábban nem lehetett tisztázni. Ennek fényében a német Bundestag a további szabályokra vonatkozó javaslatokat előterjesztett. Már ezeket most szeretném röviden ismertetni. Számunkra, amellett, hogy milyen a testület összetétele, a hatékony döntéshozatal szempontjából fontos az is, hogy a szavazati eljárás hogyan alakulna, illetve a kvórum hogyan néz neki. Nem indulhatunk ki abból, hogy az összes kérdést pontosan az éves döntéshozatal céljából konszenzus alapján tudunk majd eldönteni, és szerintünk azt is tisztázni kellene, hogy az ellenőrző testület az ülések között milyen hatáskörrel rendelkezne. A tagjai például az európai igazgató tanácsával szemben valamilyen illetékességgel rendelkeznek? illetve ami az európai intézményeket illeti, valamint az Európai Alapjogi Ügynökséget, a Eurojust vagy a Frontex vonatkozásában mi a szerepük? Vannak szervezetbeli kérdések, amelyeket tisztázni kell, ide tartozik például a titkárság létrehozása az ellenőrző testülethez beérkező információk értékelése az Europol rendelet alapján, valamint a következtetések kidolgozása szükségessé teszi, hogy a bizottság folyamatosan működjön, és ezért folyamatos parlamenti irányítás is nélkülözhetetlen más parlamentközi testületek létrehozásában már szereztünk tapasztalatokat, ezért ez alapján meg kellene fontolnunk, hogy ezt a mostani folyamatot hogyan tudnánk gyorsan alakítani. Ezért támogatom a Trojkának azt a javaslatát, hogy az alakuló ülést minél hamarabb összehívjuk, hogy az ellenőrző testület még 2017 második felében megkezdhesse munkáját. Most rajtunk múlik, hogy meghozzuk az ajánlások alapján a lényegi döntéseket. A trojka által feltett kérdésekben konszenzus kellene kialakítanunk, és vannak további kérdések, amiket már most meg kellene vitatnunk, ugyanis december közepére tervezte a Trojka koncepció kidolgozását, és addig meg kell hoznunk fontos döntéseket, hogy májusban az elnökök értekezlete dönteni tudjon, és a konferencia kellő időben megkezdhesse munkáját. Tekintettel a szervezet bűnözésre, valamint a terrorizmus általi fenyegetettségre be kell bizonyítanunk azt, hogy cselekvőképesek vagyunk. Azt hiszem, hogy az első panel előadásaiból is ez kiderült. Cselekednünk kell, méghozzá gyorsan kell cselekednünk. Ami a Bundestagot illeti, Éppen ezért határozottan felajánlom együttműködésünket, hogy ebben a munkában aktív szerepet vállaljunk. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Schaffer. Köszönöm szépen, Schaffer asszony. Még két panelistánk van, mielőtt megnyitjuk a vitát, és meghallgatjuk a képviselőket. Először Hans Born következik. A Fegyveres Erők Feletti Demokratikus Ellenőrzés Genfi Központjának kutatással foglalkozó egységétől érkezett. A hatékony demokratikus felügyeleti mechanizmusok egyik szakértője, úgyhogy nagyon is időszerű, hogy ellátogatott hozzánk, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. Óriási megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és a tapasztalatainkat megosztatom önökkel. A szervezetem rövidítéssel élve DKF, 65 tagállama van, közöttük az összes Európai Uniós tagállam. Azért is vagyunk itt, azért is hívtak meg, mert sokat dolgoztunk az Európai Parlament részére, a Libeszak Bizottsággal, az AFET-tel is együttműködtünk, az Európai Bizottság különböző szolgálatai is meghívtak bennünket, hogy megerősítsük az ő kapacitásukat. Nemzeti szinten is nyújtunk segítséget, illetve kutatjuk azt, hogy a biztonsági erőket és a rendőrséget felügyelő nemzeti szervek hogyan működnek. Ez a közös parlamenti felügyelő testület, a JSPG és a Trojka szerinti felügyelet 56 tagból áll, ebből a nemzeti parlamentek részéről és 6 tagból az Európai Parlament részéről a balti államok biztonsági fenyegetése teljesen más, mint Portugáliáé. Ezért nagyon sok különböző helyzethez kell alkalmazni a munkát, illetve nem mindenkinek, nem minden parlamentnek van egyforma hozzáférése a titkosított dokumentumokhoz, valamint a titkos szolgálatok által gyűjtött információkhoz. Ezért óriási különbségek vannak tehát a bizottsági tagok között is, úgyhogy nagyjából stratégiai ügyekre tudnak majd inkább összpontosítani, mint operatív ügyekre. Mik a stratégiai kérdések? Mik legyenek a stratégiája az európolnak, Hogyan lehet megszervezni a munkáját? Mi legyen a költségvetése? Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy ez a testület feláll, és Séfer asszonya értek, abban, hogy most már nagyon várjuk, hogy végre az Europol a demokratikus felügyelet alanya legyen. Nagyon értékes az szerintünk, hogy a nemzeti parlamentek tehát bevonták ebbe a munkába. Nekik maguknak is ellenőrizniük kell azt, hogy az ő rendőrségük milyen információt jutott el az Europolhoz, de a rendőrség, illetve a kormányhatóságok által hozott döntéseket is ellenőrizniük kell, az Európoltól kapott információk alapján. Ezen túlmenően az európai parlamentek meg tudják osztani egymással tapasztalataikat az egyes államok helyzetével kapcsolatban, illetve az a, a tekintetben is, hogy az egyes parlamentek a nemzeti hatóságokat hogyan ellenőrzik. Valamint nagyon jó az is, hogyha felügyelik és értékelik az Europol munkáját a szubszidiaritás elvének tiszteletbetartásában. A nemzeti rendőrségektől ne vegyen át fölöslegesen munkát az Europol, és azáltal a szubszidiaritás elve se sérüljön, de ugyanakkor az arányosság elve is érvényesüljön. Évi egy alkalom a három-négy napos ülés, ez hogyan hasonlítható össze a nemzeti parlamentek nemzeti rendőrségeket ellenőrző munkájával. Hát ha megnézzük a legtöbb nemzeti szintű ilyen bizottság munkáját, ők főleg a szakpolitikákra összpontosítanak, az ő nemzeti politik, bizottság, biztonsági szerveik, rendőrségük helyzetére, a jogszabályokra, figyelnek oda, nemzeti titkosszolgálatokat vizsgálják, hogy megfelelnek-e a jogállamiság követkelményeinek. Követnek-e el a titkosszolgálatok vagy a rendőrség visszaéléseket. Általánosságban ezek a parlamenti testületek kb. 5 és 10 tagból állnak. Ez az átlag, néha sokkal többen is vannak, Általában olyan szakmai háttérre rendelkeznek a tagok, ami releváns ehhez a munkához. És még egy fontos dolog, ami a demokratikus legitimitás szempontjából érdekes, az az, hogy különböző politikai pártokat képviselnek ezek a tagok. Kivétel nélkül ezek a parlamenti testületek 5-10 fős alkalmazotti létszámmal is rendelkeznek, administratív munkaerő, illetve szakértők teszik ki ezt a létszámot. Az utóbbiak lehetnek a tudományos élet is például. Néhány országban, például az Egyesült Királyságban vagy Norvégiában segítségül hívhatnak eseti alapon is szakértőket ezek a testületek, akik nem állandó tagjai a tisztviselőknek, de be lehet hívni őket, akkor, amikor szükség van rájuk. A sokszínűség szempontjából is eltérő a helyzet a parlamentek között, de mondjuk Németországban akár havonta kétszer is üléseznek, máshol függ attól is az ülések száma, hogy a parlamentet milyen gyakran hívják össze. Sok országban zárt üléseket tartanak ezek a testületek, nem szednének túl sok média figyelmet felhívni magukra. A képviselők inkább a reflektoron kívül szeretnék végezni a felügyeleti munkát. Azonban a jelentéség nyilvánosak, és hogyha úgy döntenek, akkor természetesen megtehetik azt is, hogy nem zárt ajtók mögött üléseznek. A bizottságok közül nagyon sok maga dönti el azt, hogy hogyan osztják meg a munkát, legyenek-e alcsoportok legyenek-e bizonyos területeknek felelős jelentéstevői, illetve az információhoz való hozzáférés is nagyon különbözik. A parlamenti képviselők a titkos dokumentumokhoz általában hozzáférnek, de van néhány olyan állam, ami úgy döntött, hogy egy előzetes eljárás után lehet dönteni arról, hogy egy képviselő hozzáférjen -e egy titkos információhoz az európai parlamenti képviselők a mandátumuk által vannak feljogosítva arra, hogy titkos információhoz hozzáférjenek. Ez a tisztviselőkre nem vonatkozik, hiszen ők alkalmazottak, ők a normális eljárás alapján férhetnek csak hozzá a dokumentumokhoz. Ha megnézzük azt, hogy milyen módon dolgoznak, meghallgatásokat, látogatásokat, helyszíni találkozókat szerveznek, a vezetőkkel találkoznak, az átlag dolgozókkal találkoznak, és rendszeresen jelentéseket készítenek a munkák eredményéről. És most röviden, rövidre is zárnám, akár európai, akár nemzeti szinten, hogyha azt akarjuk, hogy működőképes legyen egy ilyen ellenőrző testület, akkor szerintem három fontos dolgot kell szem előtt tartanunk. Minél kevesebb tag, annál jobb. A 62 tag az már nagyon magasnak számít. Aztán azt is elmondanám, hogyha csak évente egyszer ülésezik ez az ellenőrző testet, és ráadásul 62 vagy akár ennél is több tagja van, akkor nem lehet ellenőrző testületként működnie. A harmadik pedig az, hogy egyrészt legyen gyakoribb ülés, de a ülések között is a szakértők, a különböző alcsoportok és a különböző területekért felelős jelentéstevők azok tartsák a kapcsolatot és ül, találkozzanak például a migrációval, a szervezett bűnözéssel, az Európai Unió keleti partnereivel, vagy más fenyegetés jelentő szomszédos országokkal kapcsolatosan szakértő alcsoportok, ezek folyamatosan és ennél gyakrabban is végezzenek munkát, mint a teljes testület. Aztán egy eljárási szabályzat létrehozása tudja majd biztosítani azt, hogy működőképes legyen a testület. Hogyha úgy döntenek, hogy több tag lesz és ritkában lesznek ülések, akkor a, ezt le kell fektetni az eljárási szabályzatban is, hogy a plenáris ülések között legyenek interim ülések. Nagyon érdek, nagy érdeklődéssel várom, hogy milyen eljárási szabályzatuk lesz. Köszönöm szépen, mondja az elnök, a panelünk utolsó felszólalója, Ines Trenya linik asszony, a horvát parlament belügyi és nemzetbiztonsági bizottságának tagja. Parancsoljon! Hvala lijepa. E, poštovani kolege, drago mi je da danas sam ovdje. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ezt se tudom mondani, hogy mekkora örömömbe szolgál, hogy itt lehetek ma önök között, és megoszthatom Horvátország tapasztalait önökkel e témában. Az előttem szóló szerintem elég jól leírta azt, hogy hogyan működnek a dolgok. Horvátországban a parlamenti e, felügyelet a horvát alkotmány elfogadásával, illetve ezt követően e, három pillére oszlott a hatalom alapvetően, illetve a törvényhozást, ennek vannak regionális e, felosztásai is, természetesen a megfelelő alkotmányos szabályok szerint. A checks and balances fékek és ellensők rendszeren is működik. Más tevékenységek mellett parlamenti felügyeletet is ellátja a horvát parlament. A kormány tagjai pedig egyként és testületileg is felelősek a kormányzati döntésekért. A kormányzat, illetve a minisztériumok munkájának felügyeletét is gyakorlatilag ellátja a parlament. Alapvetően ezt a parlamenti ellenőrzést a parlamenti kérdéseken keresztül, illetve a bizalmi szavazás eszközével lehet biztosítani, vagy a bizalmatlansági szavazás eszközével. A horvát kormány és minisztériumok parlamenti felügyelete nem csak ezen eszközökkel biztosítható, de ezek a leggyakrabban használtak. A, a horvát állampolgárok igényére a belügyminiszter egy éves jelentést is készít a rendőr tevékenységével kapcsolatban, illetve a nemzetbiztonsági Nemzetbiztonsági Bizottság eh, kérdéseire is ebben ad választ. A belügyminiszter, tehát ebben a jelentésben részletesen leírja a rendőrség tevékenységét. 90 óta jogilag kötelezően előírva került, hogy a belügyminiszter, minden minisztérium közvetlenül él a miniszterelnöknek, illetve a parlamentnek tartozik eh, beszámolással, de az éves jelentést konkrétan nem említi az alkotmány. Az évek alatt alapvetően tehát a parlamenti demokratikus ellenőrzés jogát gyakoroltuk, de külön vita nélkül. Ugyanakkor a szabályok változásával a rendőri szervek által végzett tevékenységről szóló belügyminiszteri beszámoló most már törvénybe iktatott kötelezettségként jelenik meg. 2011-es rendőrségi törvényről beszélünk. Ez fenntartotta tehát ezt a már működő gyakorlatot, ezt az éves jelentést írásos formában. Mutani politikai nacionalnu szigurnost kell benyújtani tehát a parlamentnek, de a horvát parlament házszabályában külön említésre került ez a rendőrség ellenőrzésének a feladata, tehát a rendőri munka demokratikus felügyeletét itt látjuk el. A belügyminiszter az előző évi munkáról az év végén benyújtja a jelentését, eh, hiszen a belügyminisztériumhoz tartozik a rendőrség. Ezen belül a eh, Dumon belül nem maga a miniszter, hanem a rendőr főkapitány a felelős svake godine pred Hrvatskim saborom brani to izvješće o radu policije. Odbor... Mint mondtam, minden évben a parlament előtt kell szóban is úgymond megvédenie az éves jelentést. Egy állandó testület elé kell tehát évente terjeszteni ezt a jelentést, amely vagy elfogadja, vagy nem fogadja el az éves jelentést, és az EU Európai Parlamentnek is megküldi ezt a döntését, így tehát az adott évre vonatkozóan az általános ellenőrzés így valósul meg. A Nemzet Biztonsági Bizottság ugyanakkor a az állampolgári kérdésekre is válaszol, tehát indirekt vagy direkt módon állampolgári petíciók formájában is megvalósulhat. Ez Ilyen módon a, a állampolgári bejelentések alapján is e, tudomást szerezhetünk arról, hogy ha a rendőri munka során e, bármiféle visszaélést tapasztalnának. a névtelen bejelentések rendszere is működik. Úgy érezzük, hogy ez nagyon fontos információforrás, abban az esetben is lehetővé teszi az azt, hogy paraszt legyenek, hogyha valamiért a személyes adataikat ne, úgy érzik, hogy veszélyes lenne megosztaniuk. Policije, znači kroz 6 mjeseci na 31 predstavku, odnosno zahtjeva fizičkih... Legutóbbi parlamenti ciklus során 31 ilyen panasz érkezett, és az legutolsó másfél hónapban kilenc ilyen panaszt vizsgáltak ki részletesen, ennek súlyossága, petíció súlyosságától függően közvetve vagy közvetlenül is lefolytathatják ezt. Felkérhetik például a belügyminisztert, hogy egy adott panaszban szereplő állításokat vizsgáljon ki. Egyes esetekben a panasz oly bonyolult, hogy más testületeket is be kell vonni ebbe a folyamatba, például az államügyész hivatalát, vagy a korrupció és a szervezet bűnözés elleni hivatalt. Amikor egy ilyen panasz érkezik, akkor az abban szereplő állításokat összehasonlítjuk a minisztérium válaszával, és ez alapján készül el a panaszosnak küldött válasz. Ez nositelji presztávke zádovolni odgvor. No, u slučajevima Legtöbbször a tapasztalatok azt mutatják, hogy a panaszos megelégedettségére sikerül lezárni ezt a panaszos ügyet, de előfordulhat, hogy nem, Ekkor hova fordulhat? Például fordulhat az ombudsmanhoz, tehát az állampolgári jogok biztosához, vagy a belügyminisztérium panaszbizottságához. A, ebben az esetben a panaszos új bizonyítékokat vagy tényeket is benyújthat. A minisztérium és a bizottság közötti levelezés vagy kommunikáció ezügyben elég sokáig is eltarthat, de alapvetően a folyamat addig nem zárul le, amíg a panaszos problémájára problém, megoldást nem találtak. Hogyha nem csak közérdek, hanem a politikai érdek is azt diktálja, hogy ezeket a kérdéseket nyílt vitában is megbeszéljék, akkor erre is sor körülhet. Például, hogyha a rendőrség jogszerűtlen eljárása egy személy, természetes személyek kapcsolatban, vagy szemben ezzel kapcsolatban érkezik panasz, akkor azt eh, ki eh, kell vizsgálni. Ezt megtehetik például az érintettek meghallgatásán keresztül. Ezen meghallgatások, kihallgatások, interjúk és a minden kapcsolódó bizonyíték együttesen képezi annak a döntésnek az alapját, hogy született, volt-e eh, bármiféle jogsértés tehát így kap a panaszos írásban választ. Ehhez persze a belügy minisztériumot is be kell vonni ebbe, hogyha vádemelésre sor kerülne esetleg, akkor természetesen a legfőbb ügyészségre is e, szerep hárul. Ezért tehát úgy érezzük, hogy nagyon komolyan kell venni mindezt a feladatot, Ugye a horvát parlamentben tehát több altestület is foglalkozik ezzel, és a, foglalkoznak aktívan a, az állampolgári panaszokkal, főként akkor, hogyha az rendéri munkát illeti. Tehát úgy érezzük, hogy a megfelelő parlamenti ellenőrzés megvalósul. Nagyon köszönöm A régi időkben ilyenkor kávét hordtak körbe az ülésen, de sajnos költségvetési megszorítások miatt most már erre nem kerül sor. Nem szeretném mégsem arra ösztönözni a képviselőket, hogy hagyják el a termet, de ha úgy érzik, hogy nagyon szükséges kávét szerezniük, akkor mégiscsak megtehetik. A javaslat december közepére fog megérkezni, és azt hiszem, hogy a végleges javaslatot márciusra, áprilisra várhatjuk. A javaslathoz hozzáfűzni valóikat szeretném most hallani, vagy bármilyen más kommentárt, amit szeretnének megfogalmazni. Hogyha két percet tudnának szorítkozni, nagyon hálás lennék, és most Kélen úr Írországból kap szót. Köszönöm szépen. Egy sor kérdésem lenne kapcsolódva a javaslatokhoz, de a JPSG nemzeti parlamenti képviselete eléggé előíró jellegű. Azt írja, hogy két parlamenti képviselő nemzeti parlamentenként, és hogyha két kamarás a parlament, akkor mindegyik kamarából egy-egy képviselő. Azonban a hat európai parlamenti képviselő esetében nem határozza meg ilyen szigorúan a kiválasztást. Milyen metódussal fogják az Európai Parlament tagjai közül kiválasztani ennek a testületnek a tagjait. Ami pedig az ülések számát illeti, az általános bevezetésben azt látom, amit a mai ülésre előkészítő dokumentumban olvastam, hogy mennyire fontos, hogy az Európol megfelelő demokratikus ellenőrzés alá essen. Nagyon fontos itt a nyelvezet szerintem, mert valamilyen típusú ellenőrzésről, megfelelő és demokratikus ellenőrzésről beszél. De hogy ez évente egy ülés alatt hogyan valósítható meg, az számomra nem világos így csak reagálni tudnánk az éves jelentésre, de nem tudnánk konkrétan és direkt módon részt venni az Európol munkájának a demokratikus ellenőrzésében. A fejleményeket nem tudnánk idővel lereagálni, illetve nem tudnánk folyamatosan a gyakorlatait ellenőrizni. Igen, szeretném látni, hogy a JPSG tagjait hogyan támogatnák a különböző fejleményekről a folyamatában, az ügy folyamatában, illetve ez az információ hogyan biztosíthatná, hogy megfelelően tájékozódjunk, illetve milyen, minek alapján tudnánk egy rendkívüli vagy második ülést szervezni ugyanarra a naptári évre. Köszönöm szépen, Kélen úr. Nagyon komoly segítséget nyújt a hozzászólása, ezt köszönöm. Most Hammerberg úr kap szót Svédországból. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák a nap, a e-nap már többször elhangzott, hogy az együttműködés abszolút szükséges, mert olyan helyzetben vagyunk ma, amikor a kiberbűnözés meg sokszorozódik egyik hónapra a másikra. Ezért szükséges ez az együttműködés, de ugyanakkor ne, fogal, ne felejtsük el, hogy a nemzet és a helyi rendőri testületek munkája rendkívül fontos. ezeket is ellenőrizni kell, az Európolt is ellenőrizni kell, de nem elég, hogy csak egy testület vagyunk, ami időnként ülésezik, hanem hatékony kell, hogy legyen a munkánk. Az emberek érezzék azt, hogy jó munkát végez ez a bizottság. Ezért nagyon fontos, hogy a parlamenti képviselők tényleg származzanak a nemzeti szintről, mert ők azok, akik tudják, hogy a helyi és nemzeti rendőri testületek hogy működnek az új struktúrák, az új titkások és az új költségek mind meghatározzák azt, hogy mennyire tudunk hatékonyak lenni, ezért oda kell figyelnünk ezekre. Hogyha a megfelelő parlamenti képviselőket választjuk ki, akkor hatékony munkát tudunk végezni új testületek nélkül is. Szerintem a kompromisszum elég jó. Nem tudjuk egy parlament méretét reprodukálni, minden parlamentből két képviselő, ez szerintem észszerű. És hát évente egy vagy két ülés, ez is relevánsnak tűnik, de svéd részről egy kicsit aggaszt bennünket az, amikor új pártok, új struktúrák kerülnek említésre, hogy ez alatt mit értenek. Köszönöm szépen ismét. Perez Lapazarán úr kap szót Spanyolországból. Köszönöm szépen. Mi Spanyolország azon országok közé tartozunk, amelyek nem válaszoltak erre a kérdőívre, tekintettel arra, hogy választások következtek, és ezért azt javasolták, hogy várjuk ki ennek a, várjuk meg ennek a kimenetelét. Most már nagyobb a stabilitás nálunk, nincsen átmeneti jelleg a kormányzatban, ezért szeretnénk javaslattal élni és válaszolni a kérdőívre. Mi először is úgy gondoljuk, hogy egy ülés évente nem elegendő, a parlamenti ellenőrzés részvételt tesz szükségesség, szerintem legalább két találkozó évente jobban megfelelnének a parlamenti ellenőrző funkciónak, ami pedig a képviselők számát illeti. Mi úgy gondoljuk, hogy főleg a két kamarás parlamentek esetében jobban jobban tükrözhető az összetétel, hogyha minden parlamenti kamara két, két képviselőt delegálna. Az előadó Diaz de Mera úr azt mondta, hogy szeretne egy kis testületet létrehozni, Természetesen mindig lehetővé kellene tenni azt, hogy valaki a találkozókra egy vagy két szóvivőt vagy képviselőt delegáljon. Szerintünk így jobban meg lehetne felelni a feltételeknek. Mi úgy gondoljuk, hogy a javaslatok alapján hatékonyabban tudnánk dolgozni. Itt végeredményben egy nem egy irányító szervről, hanem egy parlamenti ellenőrző szervről van szó. Információt kell összegyűjteni, illetve javaslatokat kidolgozni. Szerintünk évente kétszer ülésezni, országonként négy parlamenti képviselővel, valamint az elnökséggel. Szerintem járható út lenne ez a javaslat, és az Európai Parlament, valamint a nemzeti parlamentek, illetve a soros elnökség jobban gyakorolhatná ezt a feladatot. Ez ugyanaz a formátum, amely az Európai Unióban is érvényesül a soros elnökséggel. Szerintünk ez jobban megfelel hazánk igényeinek. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Harpan úr, Németországból. Elnök úr, tisztelt kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Díaz Demera úrnak, aki hosszú éveken keresztül különböző minőségében eh, nagyon hitelesen előbbre vitte ezt az ügyet, nagyon sok energiát fektetett ebbe, ezt eh, nagyon mértékben tiszteljük, és eh, hálásak vagyunk ezért. Az ön előadásából egy valami egyetemen kiderült számunkra, az Európol több hatáskörrel kell bírjon, és ezeket meg kell kapnia, és fontos, hogy működőképes, cselekvőképes legyen. Ugyanakkor ön a bizalom aspektusát is különösen hangsúlyozta, csak akkor tudunk bizalmat teremteni, hogyha az Európol extra hatáskörei összekapcsolódnak egy valós, hatékony ellenőrzéssel is. Azt hiszem, hogy ez az a gondolat, ami e mögött, a javaslat mögött meghúzódik, és mi ezt Németországból szeretnénk is támogatni. A német Bundestag komoly erőfeszítést tett, hogy részletes javaslatokat dolgozzon ki, és arra következtetésre jutottunk, hogy számos kérdést még tisztáznunk kell. December közepén előttünk lesz a munka eredménye, de a munkat még nem zárul le. Éppen ezért a különböző javaslatok előterjesztése után egy további alkalommal is találkoznunk kell, hogy mindent mérlegeljünk. Ott van például a kisebbségi jogok kérdése, ami ebben a testületben azt hiszem nagyon fontos, és pontosan ezért az, hogy legalább négy képviselő legyen országonként, ez számunkra fontos, hiszen a hatékonyság az egy dolog, ez adott kell legyen, biztosítani kell, ugyanakkor azért a másik oldala a reprezentativitás, és hogyha ez megfelel, ha ez nem megfelelő módon érvényesül, akkor nem lesz elfogadható ez a testület, nem fogják komolyan venni. Éppen ezért mi azt szeretnénk, hogy négy tag legyen országonként, de azt is kérnénk, hogy találjuk meg a módját, még mielőtt összeállna ez a testület, hogy meghatározzuk azt, hogy a már említett kisebbségi jogokkal mi a helyzet, és hogyan kívánjuk meghatározni azt is, hogy milyen adatokat gyűjtünk. A rendőri kérdésekben európai kérdésekről beszélünk, ugyanakkor ezek messze menőleg még nemzeti jellegű kérdések is, éppen ezért az egyenlő reprezentativitás szerintünk nagyon fontos. Nem lemorva asszony Olaszországból parancsoljon. tisztelt kollégák, a Lisszaboni szerződésben az Európai Parlament hatás köreivel kapcsolatban a szabadság és igazság területén azt akartuk lefektetni, hogy a parlamentek, a nemzeti parlamenteknek komoly felelőssége van ezen a területen. Biztosítani kell azt, hogy a parlament felügyeli az alapjogok betartását. Ez a parlamenti felügyelet nem csak kötelezettség, hanem lehetőség is, ami egy közös terület létrehozását teszi lehetővé. 17 vagy 7 évvel Lisszabon után, akkor, amikor a terrorizmus ellen küzdünk, együtt kell működnünk az erőfeszítésekben, hogy hatékonyak lehessünk. Köszönetet mondok a Trojkának az erőfeszítésekért és a javaslat megfogalmazásáért. Néhány aspektusra szeretnék most konkrétan is kitérni. Az egyik, hogy a közös parlamenti bizottságban a szakértelem hogyan érvényesüljön. Nagyon fontos, hogy legyen egyensúly azon alapvető érték között, hogy hatékonyak és bizalmas titkos ügyeket érintő munkát tudjunk végezni, és megvalósuljon a megfelelő politikai felügyelet az Európol munkájának az ellenőrzése. Osztok sok mindent abból, amit az előző, előttem szólók mondtak. A különböző európai parlamentből és különböző európai országok parlamentjéből érkező küldöttek különböző alcsoportoknak lehetnének a tagjai. Ami a munkacsoportot illeti, szerintem nagyon sok parlamenti képviselő kellene, hogy tudjon csatlakozni. Ami pedig az Európolt ellenőrző testületet illeti, kellene, hogy legyenek alcsoportok, amelyek a különböző EU prioritásokkal foglalkoznak a bűnügy és a terrorizmus területein belül. Ezzel az alcsoporti struktúrával mások mindent elérhetnénk, de hogyha ez nem elég, akkor az Európai Parlament összehívhatna rendkívüli üléseket is, illetve a különböző nemzeti parlamentekben kapcsolattartó pontokat hozhatnánk létre. Óriási kihívások állnak előttünk a biztonság és a nemzeti, regionális és európai szintű hatások tekintetében, úgyhogy fontos, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni következő felszal. Köszönöm szépen a szót, köszönöm a panelistáknak az előadásokat és köszönöm a munkacsoportban dolgozó kollégák munkáját, valamint Edita Fanner, a szlovák köztársaság képviselő és szakértője munkáját is. Hangsúlyoznám azt, hogy a munkacsoportban nagyon komoly együttműködésre került sor. Az elvégzett munka teljes mértékben összhangban van azon 2016 májusi menetrendel, ahol az európai parlamentek elnökeinek a konferenciája döntött arról, hogy ezt a munkát meg kell kezdeni. Kompromisszumot és racionális megoldásokat kell találnunk. A közös cél kétség kívül az, hogy hatékony, kicsi és szakértő felügyelő csoport jöjjön létre. A mi felelősségünk az, hogy politikailag nyomon kövessük az Európol munkáját, és a munkájának a hatását az alapjogokra és a szabadságjogokra. Az állampolgároknak felelősek vagyunk azért, hogy egy jól működő testületet hozzunk létre, ami nem csak egy nagy felfújt fórum, ami csak ülésezik és beszél. A mai vita az alapvető modalitásokat kell, hogy kikristályosítsa, például a résztvevők számát, a helysz, az ülések helyszínét. Ez már önmagában elég bonyolult, ezért szerintem fontos, hogy a megfelelő sorrendben haladjunk az ügyekkel, és először a missziót, a felede, feladatot határozzuk meg, ami egyébként az új rendelet 51. cikkében szerepel. Úgyhogy ez alapján kéne először a konkrét feladatot meghatároznunk, és a praktikus például a titkárságra, a titkos iratokba a betekintés jogára vonatkozó kérdéseket majd maga a csoport saját magán belül döntse el. A múltban is elég nehéz volt a parlamenti testületekben az eljárási szabályzat tekintetében konszenzusra jutni, de hogyha elkezdjük a munkát, és először az első lépést ö, határozzuk meg, létrehozzuk a testületet, és van egy menetrendünk, amit Fantner asszony felvázolt, utána követjük a menetrendet, akkor működőképes lesz a testületünk. Elnök, köszönöm szépen az Európai Parlament részéről most már, most pedig López Aguilar úr kap szót. Chair, actually, I a question for Mrs. úrhoz lenne egy kérdésem. kell, hogy legyen egy olyan eszköz, egy olyan egység, ami a parlamenti felügyeletet elvégzi, de ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy a rendőrségi együttműködés megvalósuljon. Ön odafigyelt a mandátum, vagy beszélt a mandátum időtartamáról, a tagok számáról, a felelősség területek elosztásáról a különböző alcsoportokban, de úgy tűnik, hogy az összehasonlítás elemei között nem szerepelt hogy mik a paraméterei, mi a konkrét témája a parlamenti felügyeletnek, mik azok a szankciók, amelyeket ö, alkalmazni lehet, milyen politikai ö, közvetkeztetés vagy következményei lehetnek az egyes lépéseknek, hogyan tudunk politikai felelősséget vállalni, és ezt hogyan tudjuk érvényesíteni. Ez nagyon fontos eleme az összehasonlító elemzésnek, mert a legtöbb nemzeti parlamentben a felügyelet parlament felelősségéhez vezet, és adott esetben lemondáshoz is vezethet, hogyha bizonyos operatív műveletek, amik kudarcot vallanak, az ezért felelős emberek le kell, hogy mondjanak és hogyha az, a parlamenti felügyeletért felelős személyek egy ilyen esetben nem mondanak le, már pedig az Európai Parlamentben ez nagyon ritkán fordul elő, akkor azzal alássuk az egésznek a hatásosságát. Az Európol műveletei tekintetbevételével hogyan tudna reagálni a felvetésemre. Köszönöm, most pedig az Egyesült Királyságból kapszolt a következő képviselő. Köszönöm szépen. Először is köszönöm, hogy a Lordok háza által végzett munkát valóban elismerték. A Brexit és a biztonsági kérdések témájában, vagy címmel egy következő jelentést is készítünk majd, de alapvetően a következőt szerintem mondani. A 62 az egy óriási szám, de mivel annyi mindenkinek kell képsetet biztosítani, ennél jobb, sokkal jobbat nem tudunk elérni. Hát nem azt mondom, hogy jó, de az adott körülmények között ennél jobbat nem tudok elképzelni. Az ülések gyakorisága ügyében azonban a fenntartásaim. Bornulnak igaza volt, amikor azt mondta, hogy ha három, évente egyszer három napig tart, akkor inkább konferenciai jelleget ölt ez. Legyen inkább hat havonta ülés, és akkor rövidebb. Ennek két oka is van. Először is szerintem sokkal valószínűbb, hogy érdemi felügyeletet tudunk gyakorolni, hogyha egy rövidebb időszak, de fókuszáltabb időszakra terjed ez ki elsősorban. Másodszorban, és ez ugyanolyan fontos, amikor igazságosságról beszélünk, nem csak az a fontos, hogy igazságot szolgáltassunk, hanem az is fontos, hogy az emberek úgy is érezzék, hogy ez megtörtént. Tehát nem elég, hogy megtesszük, fontos, hogy az emberek is úgy lássák, hogy megtettük. Ez különösen igaz az Európai Unióra egyébként. Nagyon sokszor az emberek úgy érzik, hogy nem elszámoltathatók a különböző uniós testületek. Lehet, hogy csak ez az érzésük, de hát az, a szubjektív érzésekkel nehéz vitára kelni, Éppen ezért fontos, hogy az emberek is azt érezzék, hogy a választott képviselők nemzeti és európai szinten is valóban elszámoltathatóak. Köszönjük, Clive! Én cooper szeretném üdvözölni, aki a belügyi bizottság olyan megválasztott elnöke, Diaz de eh, Meira eh, Nordqvist úr a következő Dániában. Thank you. Um, of course in Denmark we don't know what kind of role we have or situation. We... Európollal kapcsolatban még magunk sem tudjuk, hogy milyen az álláspontunk, mégis nagyon fontos ez a kérdés, hiszen az információ hatalom, és éppen ezért nagyon fontos, hogy ha új szerepet szánunk az Európolnak, akkor azt megfelelő ellenőrzést is biztosítsuk. Nagyon jó javaslat készült, hogy a felügyeletet ellátó bizottság méretét tekintve persze ez is fontos kérdés, de igazából az arról kellene beszélni, hogy hogyan lehet egyedi ügyekkel foglalkozni, és hogy az emberek valóban bíznak-e majd ebben? Hát az évi egy vagy két ülés kérdése úgy érzem, hogy el kell arról beszélgetnünk, hogy hogyan képzeljük el magát az érdemi munkát. Köszönöm. Az Európai Parlament egyik képviselő következik Terry Cabras úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon sok érdekes dolog hangzott el. Négy rövid megjegyzésem lenne, amelyek számomra fontosnak tűnt ahhoz, hogy sikeres legyen a közös ellenőrző csoport. Ez már elhangzott, mégis hangsúlyoznám még egyszer. A különböző parlamenti kisebbségi csoportoknak is képviselet közöttük kell, hogy legyen, hogy hallathassák a hangjukat. Ez a, fontos az összetétel szempontjából, illetve a munkarend szempontjából. Például a, a hogyan szavaz majd, hogyan állnak fel a különböző vizsgálóbizottságok, és így tovább. Máshogy sorban. Az információhoz való hozzáférést garantálni kell minden parlamentnek és képviselőnek, akik ebben a parlamentben dolgoznak, ezekben a parlamentben dolgoznak harmadsorban, bizalomépítésre van szükség. Közel kell kerülnünk a polgárokhoz, például nyílt ülések, illetve nyílt meghallgatások formájában. Talán az Európai Alap jogi ügynökséget kellene itt megvizsgálni, hogy ők hogyan dolgoznak ez ügyben, ha negyed sorban. Az ellenőrző bizottság nem szabad, hogy túl nagy testület legyen, hiszen akkor csak egy vízfejleszt nem lesz a munkája hatékony. Egyes tagállamokban csak egy kamarás a parlament, és mivel úgyis csak évi együlésre kerül majd sor, ezért azt javaslom, hogy korlátozzuk a tagok számát. Tudom, hogy ez mennyire vitatott kérdés, Tudom, hogy a többséggel így szembe megyek, de hát akkor is el kell mondanom, ha ez a véleményem, ugyebár. A maximum 30-ra korlátoznám a tagok számát, minden tagállamnak jutna egy, és hat képviselő, a raportőr és az elnékelőadók, akik az euró POL rendeleten dolgoztak. Köszönöm szépen, elnök úr. Túr Magyarországgal. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Magyarországnak meggyőződése, hogy az uniót érintő migrációs nyomás és a terrorfenyegettség elleni küzdelem egyik hatékony eszköze, hanem az egyik leghatékonyabb eszköze a gyors és hatékony bűnüldözési együttműködés azt is el kell mondjam, hogy mi összefüggést látunk a terrorizmus és az illegális bevándorlás között, e, és üdvözöljük, e, Magyarország üdvözli az új Europol rendeletet, mely kiterjeszti az Europol hatáskörét, és lehetőséget ad a határokon átívelő bűncselekmények és a terrorfenyegetettség elleni küzdelemre. Fontos azt is megemlítenünk, hogy nagyon szeretnénk, hogyha ebben a harcban a terroristák segítőit is e, mielőbb elszámoltatnák, és őket is szankcionálnánk. Fontos az információk begyűjtése mellett azoknak az értékelése, feldolgozása és az adott tagországoknak a rendelkezésére bocsájtása, hogy közösen együtt tudjunk működni ezekben a kérdésekben is, illetve a parlamenti ellenőrzés, amiről most a vita van, egy nagyon fontos terep, és üdvözöljük, hogy ebben is előre lépés várható. Ezzel együtt az itt kialakult vitában azt tudom mondani, hogy az egy ülést azt mi is kevésnek tartjuk, tehát legalább két ülésre lenne szükség évente, hogyha egy hatékony, rendszeres ellenőrzést szeretnénk végezni, de akkor még lehet, hogy a kettő is kevésnek bizonyulhat. Illetőleg azt szeretnénk, illetve logikus lenne, hogyha a soros elnökséget betöltő országban lehetnének eh, ezek az ülések. Kérjük, hogy ezt is eh, esetleg, esetleg fontolják meg az előterjesztés benyújtók, illetve a nyelvi rezsim kialakítása tekintetében a Stockholm iránymutatások hetedik cikkeit tartanánk alkalmazandónak, ami az EU parlamenti elnökök eh, konferenciájára vonatkozik. Ezeket vegyék, kérjük figyelembe. Köszönöm. Thank you. Mr. Dimitriou from... Köszönöm szépen, Dimitri úr következik Ciprusról. Mi Cipruson úgy gondoljuk, hogy ennek a közös parlamenti csoportnak a prioritásai nagyon fontosak. Ahogy Diaz de Mera úr is mondta, illetve mások is előttem, a résztvevők száma a rugalmas működés lehetővé kellene, hogy tegye. És ez nem lehetne megvalósítható parlamentenként minimum két főnél kevesebb taga, plusz a hat európai parlamenti képviselő. Aztán az ülések gyakorisága. Legyen több, mint egy ülés évente, hogyha azt akarjuk, hogy ez a csoport ne csak a nyomon kövesse az éppen adódó eseményeket, és ne csak konferenciaként működjön. Minden tagállam rendelkezzen a megfelelő rugalmassággal a tekintetben, hogy hogyan választja ki a képviselőit tudásuk és tapasztalataik alapján. Ők döntenek arról, hogy például mikor van szükség rendkívüli ülésekre. Ezt ne a tagállami parlamentek döntsék el, hanem a maga a testület, hogy legyenek-e rendkívüli ülések, legyenek-e albizottságok. Az összes nemzeti parlament garantált szerepet kaphasson az albizottságokban. Mert hogyha nem tudnak küldöttet delegálni egy albizottságba, akkor nem kapják meg a szükséges információt. A titkos dokumentumokkal pedig úgy bánjunk, mint a nemzeti parlamentekben. Kollégák, az interneten is nézhető ez az ülés. Erről elfelejtettem tájékoztatni önöket, csak most így hirtelen eszembe jutott, hogy meg kéne említeni. Szent Párász úr következik Litvániából. Kedves kollégák, azok, akik felszólaltak a vitában, már egy sor releváns kérdést felvetettek. Én néhány fontos kérdésre szeretnék most kitérni. Ma egy új működési formáról beszélünk, amiben az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek is részt vesznek. Sikerrel szeretnénk járni, mert tudjuk, hogy hasonló feladatok állnak előttünk, például az Eurojust tevékenységének a felügyelete terén is. Ezért nagyon óvatosan és alaposan kell előkészítenünk a munkát, és fontos az is, hogy a nemzeti parlamenteknek és a nemzetállamoknak megmutassuk, hogy ők is fontosak, és hozzá tudnak járulni, befolyásolni tudják a folyamatokat. Hallottuk, hogy különböző véleményeket fogalmaztak meg a nemzeti parlamentek képviselői a csoport méretével kapcsolatban. A csoport mérete szerintem tükrözze a feladatokat, amit a csoport megpróbál elérni csak meghallgatásokat szervez a testület, vagy pedig a nemzeti parlamentek működési módja szerint jár el. Még egy fontos probléma, amit hangsúlyozni kell, az Európol és a nemzeti parlamentek kapcsolatában mm, nem tekinthetünk el attól, hogy a nemzeti parlamentek vegyék figyelembe azt, hogy az, a személy, akit delegálnak ebbe a testületbe, értsen a témához, és betekintést nyerhessen titkos dokumentumokba. A csoport mérete. Valaki rámutatott egy nagyon fontos tényezőre. A regionális formátumban, a bizottságokban is tudunk dolgozni, és más hatékony munkamódszerekben is gondolkozhatunk. Elnök, Funner asszony már is késésben van, és szeretnénk, hogy elérni a gépét, úgyhogy nagyon örülök, hogy már eddig is itt maradt velünk. Most nekiadom meg a szót, hogy reagáljon az eddig elhangzott kérdésekre, és utána még Kozmopoli és Janowski képviselők fognak szót kapni, és utána jönnek majd a többi panelisták. Most pedig Panner asszony a szó. Köszönöm szépen saját részemről és az egész munkacsoport nevében szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak a hozzászólásaikért, a konstruktív javaslataikért. Nagyon örülünk annak, hogy az eddig elvégzett munka a munkacsoportban, a modalitásokkal kapcsolatban, amik majd érinteni fogják ezt a közös parlamenti felügyelőcsoportot, csoportot, érdekesnek bizonyultak legtöbbjük számára, nagyjából egyet tudnak érteni vele. Úgy érzem, hogy legtöbbjük támogatja a megközelítésünket. A mai vita azt mutatja, hogy lesznek még olyan kérdések, amelyek esetében további megbeszélésekre lesz szükség. A munkacsoport most megpróbálja majd elemezni az összes hozzászólást, amit ma is hallottunk, és egy új javaslattervezetet nyújt be december 13-áig, 16-áig. A konkrét javaslatok a modalitásokkal, a funkciók működésével kapcsolatban. Néhány javaslatot például a munkacsoport eljárási szabályzatába tudunk majd beépíteni. Az előkészítő munkacsoport mandátuma alatt prioritásnak tekinti azt, hogy a fő alapvető kérdésekkel foglalkozzon, ezeket 2017 májusáig véglegesítsük. Nagyon szeretnénk ragaszkodni ehhez az időkerethez, hogy az alapvető elveket legalább addig döntsük el. És a többi alapvető modalitás, amelyekkel kapcsolatban még kompromisszumra van szükség, hogy elfogadhassuk, további vita és megbeszélés tárgyát fogják képezni bármi, amiben megállapodásra tudunk jutni, az új szövegtervezetben szerepelni fog. Köszönöm szépen. Fanner azt, hogy utána, ahogy mondtam, még két képviselőt meghallgatunk, de nagyon örülök, hogy Fanner azt, hogy már is néhány felvetésre reagált. Most pedig Kozmopúli asszony kap szót. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani a munka csoportnak és a szlovák elnökségnek mindazért a munkáért, amit elvégeztek. A görög parlament egyetért a javaslattal, úgy érezzük, hogy fontos, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament is képviseltetve legyen. Hogyha valóban korlátozott számú tagja van ennek az ellenőrző bizottságnak, akkor lehet érdemi párbeszéd, akkor alakulhat ki igazán. A harmadik felvetett kérdéssel kapcsolatban annyit mondanék csak, hogy hogy nem egy, hanem évi kettő ülés lenne jobb, már csak azért is, mert a megkérdezett parlamentek többsége eleve az évi két ülést támogatta. Kompromisszumként azt is javasolhatnám, hogy az év első felében, az év első ülése a soros elnökség adna otthont a, az ülésnek, az év második felében pedig az Európai Parlament. Ez a költségek csökkentésével is járna. A gazdasági kormányzás, illetve a parlamenti elnökök értekezletére így is, úgy is sorra kerül, ezekkel együtt lehetne megrendezni az évi egyik ülést is. Az 51-es cikk értelmében az ellenőrző bizottság, a JPSG az előző év jelentését az év első felében megvizsgálná és értékelné. Szeretném hogyha az év első fél évének a végére ez elkészülne, és aztán az év második <laughs> felében pedig a következő év előzetes programját vizsgálhatnánk. Szerintünk ez lenne a legjobb, legátláthatóbb módszer. A rendőri együttműködés is ide tartozó téma, ami nagyon fontos. Úgy érezzük, hogy a személyes adatok védelmén nagyobb eh, védelmére nagyobb hangsúlyt kellene eh, helyezni, Ez pedig a parlamenti ellenőrzést tudja garantálni. Sinovski úr, végül de sorban Lengyelországból. Köszönöm szépen, el, elnök úr! Köszönöm. A trojkának szeretném megköszönni ezeket a javaslatokat, illetve ezt a demokratikus eljárás, amelynek keretében konzultáltak az EU, a nemzeti parlamentekkel. A javaslatokból is látszik, hogy történtek erőfeszítések a kompromisszum érdekében. Az egyes kérdésre adott válasz gyakorlatilag magától értetődő, a nemzeti parlamenteknek kellene dönteniük, hiszen ők vannak legjobban tisztában azzal, hogy kit tartanak egy ilyen testületbe alkalmasnak azért, hogy delegálják őt. A második kérdés arra vonatkozott, hogy hány tagja legyen ennek a testületnek. Természetesen egyfelől az operatív kapacitást kell szem előtt tartanunk, másfelől azonban arra is tekintettel kell lennünk, hogy ha csak két képviselőt jelölünk ki minden nemzeti parlamentből, akkor nincs lehetőség tükrözni az adott parlamentben a különböző eltérő véleményeket, például az ellenzéket nem lehet megfelelően képviseltetni, ezért hat képviselőt javaslunk. Tudjuk, hogy ezt nehéz megvalósítani, de azt is halljuk, méghozzá megelégedettséggel, hogy milyen javaslatokat terjesztett elő Spanyolország és Németország, akik legalább négy képviselőről beszéltek. Ez mindenképpen egy jó előrelépés lenne a harmadik kérdés. Milyen gyakoriak legyenek az ülések, illetve hol tartsák meg ezeket? Igazából ez a javaslat az, ami legkevésbé elfogadható számunkra a trojka javaslatából, de talán lehetőség nyílik itt is a kompromisszumra, hiszen különböző nézetek támogatták, különböző országok támogatták azt a nézetet, hogy ne csak egy ülésre kerüljön sor. Tehát talán egy olyan megoldást kellene találni, amelynél egy adott elvet tiszteletben tarthatnánk. A soros elnökség lenne mindig a megrendezője egy ilyen találkozónak, de ehhez emellett lenne még egy másik találkozó az Európai Parlamentben is. Tehát három ülésre kerülne sor évente, kettőt a soros elnökség tartana, és a harmadikat az Európai Parlament. Köszönöm. Köszönöm, Diaz de Meirát kérem majd meg, hogy válaszoljon. Köszönöm, elnök úr. Gyorsan reagálnék, és röviden a különböző hozzászólásokra, amelyek azt hiszem, hogy nagyon gazdagítják ezt az eszmecserét. Egyfelől szeretnék egy előzetes megjegyzést, pontosítást tenni. Akik már tisztában vannak ezzel, elnézést kérek tőlük. Nos, az Europol nem egy kényszerítő erejű ügynökség, ami azt jelenti, hogy nem lehet összehasonlítani a tagállamok rendőri szerveivel ami felett ellenőrzést, gyakorolni, ellenőrzést gyakorolnánk, az nem egy adott tagállam rendőrsége. Itt egy európai ügynökségről van szó, amelynek semmilyen kényszerítőrejű hatásköre nincs, tehát az egyszerűsítés véget, hogy leegyszerűsítsük azt, ami bonyolult, beszéljünk arról, hogy mi is az Europol. Az Europol együttműködés, együttműködés és az információ kezelése és bűnügyi hírszerzés gyakorlatilag ezt jelenti. Tehát aki arra gondol, hogy az ellenőrzés, amelyet együtt kívánunk gyakorolni, ezt egy rendőrség vagy egy rendőri szerv felett kellene gyakorolnunk, vessék el ezt a gondolatot, vessék el ezt a lehetőséget, mert ez nem felel meg a valóságnak. Ugyanígy nem hasonlítható össze, bár Born úr hozzászólása nagyon érdekes volt számomra. Nem hasonlíthatjuk a fegyveres erők felett gyakorlott demokratikus ellenőrzéshez, de Born úr hozzászólása nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy a demokratikus ellenőrzés hogyan történik más demokratikus intézmények esetében. Itt most az Európolról beszélünk, az Európol kapcsán vagyunk itt. Egyéb konkrét kérdések, amelyek elhangzottak, ezek közül az első, és amely tárgyaló félként a parlament nevében leginkább érint engem. Én azt említettem, hogy Szolidaritást vállalok és tiszteletben tartom a trojka kompromisszumát, ugyanakkor nem vagyok elégedett azzal, hogy az Európai Parlamentnek hat képviselője legyen, hogy miért. Azért, mert Morales elnök is tudja, hogy a tanács döntésének értelmében, anélkül, hogy lenne egy előre meghatározott szerv, ellenőrzést gyakorlunk az Europol felett, hányan gyakorolják ezt az ellenőrzést, 60 főről van szó. Az európai parlamenti képviselők nem fogják elfogadni azt, hogy a tárgyaló eh, partnerük, a tárgyal, aki őket a tárgyalások során képviseli, elfogad majd 6 főt, ezt szeretném már most leszögezni. Tanúsíthatok némi rugalmasságot, de csak akkor, hogyha a Trojka és a nemzeti parlamentek elfogadnak egy eh, szerény, de ezt meghaladó számot az Európai Parlament esetében. Mert ahogyan azt már komolyan, korábban már megemlítettem, az EU működéséről szóló szerződés 88-as cikke leszögezi, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek gyakorolják az ellenőrző funkciót. Tehát itt nem beszélhetünk arányosságról, összevetve az Európai Parlamentet a nemzeti parlamentekkel. Már csak azért sem, mert az Európai Parlament társjogalkotó társjogalkotó, méghozzá a tanácssal együtt tölti be ezt a funkciót. Tehát határozottan támogatom azt, hogy főszerepet kapjanak a nemzeti parlamentek. Az egyik fő gyengesége a jelenlegi és általunk szeretett Európai Uniónak az az, hogy az Euró- nemzeti parlamentek kevés szerepet vállalnak, már pedig a nemzeti parlamenteknek egyértelműen be kell kapcsolódniuk abba a folyamatba, amely által újjá szeretnénk építeni, és új lendületet szeretnénk vinni az Európai Unióba. A válság részletére most nem szeretnék kitérni. Ami pedig a tagok számát illeti, nem jelent számára problémát, nem jelent számomra problémát ez a folyamat. Ugyanakkor többször hallhattuk itt a ma délután, ma délután során is, hogy egy kis struktúrát szeretnénk, már csak azért is, hogy operatív legyen, operatívabban működhessen. Így tudjuk ugyanis a hatékonyságot szavatolni. És végezetül, ez lesz az utolsó megjegyzésem, számos aggodalom, amelynek hangot adtak a, ma, a mai délután során, két dologgal függ össze. Az egyik ismert, ez pedig az 51-es cikk. Az 51-es cikk, amely az én 200-as módosítomból ered, ez egyértelműen meghatározza ennek az ellenőrző szervnek a hatáskörét. Tehát tudjuk, hogy mit szeretnénk. Másodszorban pedig, és végeredményben a különböző aggodalmak, amelyeket hallhattunk ma, ezek egy későbbi szakasz következményeképpen jelennek meg, és ez a rendelet, amely a parlamenti ellenőrző szervet létrehozza. Tehát ott fejezem be, ahol elkezdtem. Köszönöm az észrevételeiket. Ezek iránymutatást jelentenek számomra, és gazdagabbá teszik a feladatomat. Számítok önökre a kompromisszum megtalálása érdekében, és önök is számíthatnak rám, hiszen megértem a fontosságukat, és szeretnék rugalmas lenni. Köszönöm. Kollégák, mielőtt a befejező előadásokra, reakciókra kerül sor, röviden megadom a szót még. Köszönöm szépen. Köszönöm a különböző hasznos, konstruktív észrevételt az ellenőrző testület kialakításával kapcsolatban. Pontosan feljegyeztem mindent, és Németországból még felveszük a kapcsolatot a trojkával, a különböző érveinkkel. Összefoglalásképpen a hozzászólásokból azt hallom ki, hogy hatékonyságot, szakértelmet és demokratikus ellenőrzést kíván. Kíván mindenki. A hatékonyságot úgy érjük el, ahogyan azt az előbb a beszédemben is már elmondtam, hogy nem csak a számokról gondoskodunk, hanem meghatározzuk a különböző szabályokat, amelyek vonatkoznak majd erre a közös testületre, és itt túl kell lépnünk a résztvevők számán. A szükséges szakértelmet csak úgy tudjuk biztosítani, ha ebben az ellenőrző testületben nem csak szakértők lesznek jelen nemzeti parlamentekből, állandó parlamenti képviselőkre van szükség, hogy az ő szakértelmükre építhessünk. Tehát ez egy hosszú folyamat. A parlamenti képviselő, az parlament előadója is hangsúlyozta, hogyha közös ellenőrzött testület létrejön, akkor az Európol demokratikus lesz, és demokratikus ellenőrzésnek lesz alávetve. Ha ez megvalósul, akkor demokratikus módon kell kialakítanunk ezt az ellenőrzést, ami azt jelenti, hogy parlamenti kamaraként két képviselőre van szükségünk, mert így az összetételt jobban tükrözzük. A demokratikus ellenőrzés szerintünk több mint egy találkozót tesz szükségessé évente, és ha ezt komolyan gondoljuk, akkor évente legalább kétszer kell üléseznünk. Most pedig várjuk azt, hogy mit lép a trójka. Köszönöm. Thank you, Mrs. Schaffer. Uh, Köszönöm szépen, Schaffer asszony. Born úr, López Aguilar úrtól is konkrét kérdést kapott. Két mondatban válaszolja meg, mivel a kérdező nincs is itt. Egy képviselő nem is értem, hogy miért tesz fel a kérdés, hogyha utána nem várja meg a választ. Persze biztos mindenkinek a nemzeti parlamentekben más uh, eljárása van az ilyen esetekre, mi esetünkben azért általában megszoktuk a választ hallgatni. Hát szankcióra van szükség, szankcionálni kell az ilyen magatartást. Az Európai Parlament, egy ilyen testület milyen eszközökkel rendelkezik, hogyha nincsenek használható szankciók? Hát szerintem két módon lehet előre haladni. Az egyik, hogyha szoros együttműködés van a költségvetési, illetve az Európai Parlament pénzügyi ellenőrző bizottságával, és a, az Európa finanszírozása esetében tudnak megszorításokkal élni. Tehát, hogyha úgy gondolja az ellenőrző testület, hogy az Európol bizonyos területeken jobban kéne, hogy teljesítsen. Jó, jó, a, a, költői kérdésemre nem kérek választ, mondja az elnök. A másik módszer pedig, hogyha az Európol nem működik jól, akkor újjal kell mutogatni rá, és a média előtt feltárni a hiányosságait. Köszönöm szépen, Born úr, mondja az elnök, kollégák. Különösen szeretnék a nemzeti parlamentek képviselőinek köszönetet mondani, mindegyikük magas tisztességet tölt be az otthoni nemzeti parlamentjében, és rászánták az időt arra, hogy elutazzanak ide. Az ilyen parlamentközi ülések nem azok a nagyon egymásra reagáló vita jellegű, hanem nagyon szigorú módszer alapján működő ülések. Mindazonáltal ez a mai találkozó nagyon sok anyagot adott hozzá a javaslat rende, tervezethez. És ez rendkívül hasznos, nagyon fontos, hogy ezt a javaslat tervezetet ugyanis a lehető legjobban tudjuk összeállítani. Mert egy sor hasonló javaslat érkezik majd még, ami mind kapcsolódik a biztonság kérdéséhez. Az Európai Parlament a terrorizmus ellenes biztonsági pénzmosási kérdésekben a biztonsági szuverenitással kapcsolatos kérdésekben nagyon óvatosan kell, hogy eljárjon, és ezért a demokratikus ellenőrzés nagyon alapos kell, hogy legyen. Ezért is örülök annak, hogy ilyen nagy számban jelentek meg, és maradtak is az ülés végéig, és világosan megfogalmazták a véleményüket a javaslattervezettel kapcsolatban. Diaz de úr is és én is nagyon hálásak vagyunk ezért, Különösen köszönetet mondok a nemzeti parlamentek képviselőinek, hogy eljöttek itt az Európai Parlamentbe a Libeszak Bizottság meghívására. És elnézést kérek, hogy csak Diaz de Vera úr és én vagyunk itt, hogy köszönetet mondjunk önöknek ezért, tehát nagyon fontosnak tartottuk ezt, nagyon köszönjük, és az előadóknak is köszönöm a munkájukat. Köszönöm tehát, tisztelt képviselők, remélem, hogy hamarosan ismét találkozunk, legkésőbb tavasszal. És remélem, hogy felállhat ez az ellenőrző testet az önök munkájának eredményeként.